So, liebe Kollegen, Kollegen. Tisztelt kollégák, már elmúlt 9 óra, 7 perccel elmúlt 9 óra, és általában időben szeretek kezdeni, úgyhogy engedjék meg, hogy tegyünk erre egy kísérletet, kezdjünk pontosan. És ez a képviselőcsoportoknak szól, ők lenne jó, hogyha gondoskodnának arról, hogy a képviselők valóban időben megérkezzenek. Első kérdésem a frakciókhoz. Tegnap elnapoltuk azt a napirendi pontot, az ötös napi rendi pontot, nem a levélel kapcsolatban nem tudom, hogy a képviselőcsoportoknak van-e ehhez hozzátenni valójuk senki sem tud semmiről. Talán a frakciók asszisztensei esetleg meg tudnák mondani, hogy mi történjék ezekkel sürgősségi esetekkel kapcsolatban. a tépőzárakra vonatkozó vámokkal kapcsolatos döntés szerdán születne meg. Kérném, hogy ezzel kapcsolatban minél hamarabb adjanak visszajelzést. Folytatnánk akkor a kilencedik napi rendi ponttal. Itt a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2015. évi uniós jelentésről van szó. És egy véleménytervezet készült. A fejlesztési szakbizottság az illetékes. A koherencia kérdése, tisztelt kollégák, egy olyan kérdéskör, amely már jó ideje foglalkoztat bennünket. A holland elnökség e, szintén jelezte, hogy e, prioritásként kezeli ezt, és e, február 1-én egy találkozóra került sor Amsterdamban. A történelem során most első alkalommal történt az, hogy a kereskedelmi miniszterek és a fejlesztési miniszterek együtt üléseztek. A tanácson belül így kísérletet tettek arra, hogy megteremtsék ezt a koherenciát. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fejlemény, és Éppen ezért különös jelentőséggel bír ez a jelentés is most, ez a véleménytervezet. Meg is adnám a szót az előadónak, Sánchez asszonynak, hogy ismertesse ezt az anyagot. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos, hogy a kereskedelmi és beruházási politikák összefüggjenek a fejlesztési szakpolitikával, és így hatást gyakorolhassanak a, fejlesztési, a fejlődő országokra a finanszírozás a koherenciák, a koherencia alapvető elemei közé tartozik, biztosítani kell a szakpolitikák koherenciájának elvét a kereskedelmi tárgyalások során. Ugyanígy szükséges garantálnunk azt is, hogy a kereskedelmi politika nem mondjon ellent a fenntartható fejlesztési céloknak, amelyeket az ENSZ felvállalt. Ebből a szemszögből nézve készítettük el ezt a jelentést, és eh, számítunk a támogatásotokra. Nagyon fontos, hogy az INTA bizottság egyhangulag szólja, szólaljon fel ebben a kérdésben, egy öntetű jelzést küldjön a DEVE felé. A kereskedelem, mint olyan, nem egy önmagában vett cél, éppen ezért eh, pozitív hatást eh, válthat ki a szegénység visszaszorítására, bizonyos körülmények között még negatív hatást is gyakorolhat a fenntartható fejlődésre, hogyha nem párosul progresszív és méltányos fiskális intézkedésekkel. Ezért a, szakbiz- ezért a bizottságnak intézkedéseket kell hoznia, hogy a kereskedelmi megállapodások, mint a TISZA vagy a TTIP ne befolyásolják negatívan a fejlődő országok gazdaságának alakulását. Fejlesztenünk kell a kibontakozó gazdaságokat a fejlődő országokban, ezért arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa azt, hogy a fejlődő országok szakpolitikáját ez ne ássa alá. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a multilaterális megközelítését sikra szállnunk, biztosítani kell a kereskedelmi tárgyalások során azt, hogy a fejlődő országokat egyelő félként kezeljük. Ki kell emelnünk a részvétel fontosságát is, széles körű és átlátható konzultációkon keresztül be kell vonni a különböző szervezeteket, szakszervezeteket az Európai Unióban, és a monitorozásba, valamint a megállapodások értékelésébe is be kell vonnunk őket. Az Európai Unióban kell egy panasztételi mechanizmus is, amely által felszólalhatnak azok, akiknek emberi jogait a különböző uniós kereskedelmi politikák negatívan érinthetik. Véleményem szerint ez egy alapvető eleme kell legyen a fenntartható fejlesztési célok felé vezető útnak. Éppen ezért, ami az elszámoltathatóságot illeti, nagyon fontos felszólítanunk az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktív szerepet vállaljanak egyszer mindenkorra, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságában azért, hogy megszülessen egy nemzetközi megállapodás, amelyáltal kötelezővé válik a multinacionális vállalatok kötelezettségvállalása az emberi jogok védelme érdekében. A bizottságunknak kulcsfontosságú szerep kell jusson a fejlesztési célú koherencia biztosítása érdekében, ezért nagyra törőnek kell lennünk, és egyértelmű jelzést kell megfogalmaznunk a DEVE, valamint az Európai Bizottság felé. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az előadónak. Most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót, először is Ruás úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni az előadónak. És szeretném kifejteni az álláspontunkat erről a véleménytervezetről. Árnyékjelentéstevőként, a néppárt árnyékjelentéstevőjeként természetesen hozzá fogok csatolni néhány módosító indítványt, pusztán azért, hogy egyensúlyt teremtsünk, mert szerintem túl negatív megvilágításba helyezi a kérdéskört ez a jelentés. Ezeket a módosítókat majd ismertetni fogom és lesz majd még egyeztetés az árnyékjelentéstevőkkel, illetve az előadóval. Szeretnék majd, szeretném majd kiegészíteni ezt a jelentést. Szerintem nem pusztán a kereskedelmi aspektusokra kell ennek a jelentésnek a hangsúlyt helyeznie, illetve a 2015-ös évre. Úgy gondolom, hogy bizonyos pozitív aspektusokat az Európai Unió szerepére vonatkozóan ki kell emelnünk, és a kereskedelmi politikára vonatkozóan. Figyelembe véve a multilaterális keretrendszert, valamint az emberi jogok előmozdítását, a munka, jog, munkavállalói jogok védelmét, a jó kormányzást, és szeretném hangsúlyozni azt az aszimmetrikus szerepet is, amelyet az Európai Unió felvállalt a kereskedelempolitika szempontjából, amióta a szomszédsági, szomszédságunkban található országokkal megállapodásokat kötött, tehát az akácsi országokkal. Nem szabad megfeledkeznünk a preferenciákról sem, ezt elemeznünk kell. Ez nagyon sok országnak kedvezett a világon. Emlékeztetnék arra, hogy itt körül itt különböző preferenciákról beszélünk, és szeretném kiemelni azt a proaktív és vezető szerepet, amelyet az Európai Unió felvállalt a szociális és gazdasági fejlődés érdekében a világ különböző országokban. Úgy gondolom, hogy egyértelművé válik. Egyértelműen látható az, hogy az Európai Unió milyen komoly szerepet vállalt például Bangladesben a fenntarthatósági megállapodás érvényesítése során, illetve az élelmiszerbiztonság szavatolása során. Lesz még időnk, hogy megvitassuk eh, ezeket az aspektusokat és közelítsük az álláspontokat remélhetőleg olyan kompromisszumok kialakítás érdekében, amelyeket a parlament támogat. Elnök, köszönöm szépen. Az SND részéről Pedro Silva Pereira lenne az előadó, az árnyék jelentéstevő, nem tudom, hogy valaki átveszi-e a szót, helyettesíti-e, Radi következik. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Csak röviden, a fejlesztési politikán belüli koherencia nagy, nagyon fontos, és nagyon nagy szükség van rá, mint kereskedelmi bizottságnak, ennek a kereskedelmi aspektusait kell kiemelnünk, ebben egyetértek néppárti kollégámmal. Úgy, véljük, úgy vélem, hogy a fejlesztési bizottsággal egymást ki kell egészíteni a munkánknak, egyrészt azért, mert ezek a dolgok egymást kiegészítik, tehát az ő meglátásaik és a miénk, illetve ketten együtt alkothatnak csak, alkothatunk csak teljes képet. Vannak azonban olyan dolgok, amelyek bizony aggodalomra adnak okot, erre már utalt a jelentéstevő, három dolgot emelnék ki. Ha jól értem, akkor az előadónk azt említette, hogy a kereskedelmi liberalizációt progresszív adórendszernek kell kísérnie. Véleményünk szerint ez nem szükséges. Úgy véljük, hogy a hangsúlyt inkább a megfelelően becsületes szabályzó körül, szabályzati keretrendszerre kell helyezni, illetve a magán tulajdon védelmére, tehát nem az adórendszerre, Véleményünk szerint ez a legfontosabb, és ez természetesen a különböző állami képviseletek és kormányok feladata. Második téma. A TTIP esetleges, illetve a TISZA esetleges negatív hatásairól is hallottunk egy-két szót a fejlődő országokra. Szerintem ezeket a dolgokat rendszeresen elemezni kell, illetve fel kell mérni. Tehát a TISZA és a T-tip hatása nyilván eltérő. Mi úgy gondoljuk, hogy több pozitív hatása lesz ezeknek a fontos egyezményeknek, mint negatív, de erről eltérnek a vélemények. Úgy gondoljuk, hogy kiegyensúlyozottan kell erről a ezekről a megállapodásokról vélekedni, mielőtt még a tárgyalásokat, tárgyalások befejeződnek, illetve mielőtt még teljesülnek ezek a megállapodások. Harmadik dolog, a kereskedelem és az emberi jogok kapcsolata egy nagyon hosszú történet, erről is eltér a véleményünk. Itt úgy gondoljuk, hogy az INTA szakbizottság feladata az, hogy leginkább a kereskedelmi szempontokra koncentráljunk, tehát hogy a kereskedelem hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy a fejlődő országokban összességében javuljon a helyzet, és ebbe beleértendőek természetesen az emberi jogok is. Úgy gondoljuk tehát, hogy az INTE szakbizottságnak definiálnia kell, hogy pontosan milyen kereteken belül léphet fel, és meddig tart a mi jogkörünk, mennyire szólhatunk bele ezekbe a kérdésekbe, mert az Európai Parlamentnek vannak más olyan fórumai, amelyek emberi jogokkal foglalkoznak, és hogy ha súlyos problémák merülnek fel, akkor rajtuk keresztül is lehet ezeket a kérdéseket rendezni. Gondolok például az Emberi Jogi Albizottságra. Itt az Inte Szakbizottságban szerintem sokkal inkább a kereskedelmi szempontokra kéne koncentrálnunk. Ez lenne az a három dolog, ahol nem tudok egyetérteni azzal a véleménnyel, amit az előadó mutatott be, de természetesen együttműködünk vele is, illetve többi kollégával is, hogy olyan megoldást találjunk, amely mindenkinek megfelel, és amit el tud végül fogadni a szakbizottság megfelelően megnyugtató többséggel. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig uh, a szocialisták árnyékjelentéstevének, Pedro Szilva Pereirának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy uh, nem értem ide a vita elejére. Elakadtam egy dugóban. De szerettem volna köszönetet mondani az előadónak, Lolának ezért a véleménytervezetért. A fejlesztési célú szakpolitikák koherenciájáról, és szeretném jelezni, hogy a frakcióm kész az együttműködésre a véleménytervezettel kapcsolatban. A fejlesztési politikák természetesen nagyon fontosak, ezek a Lisszaboni szerződésben is rögzítve vannak, és ami még fontosabb, az az, hogyha valóban el szeretnénk érni a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket, amelyekben New Yorkban megállapodtunk, akkor különösen fontos ez. Ez a vélemény tervezet két alapvető gondolatot fogalmaz meg. Az Európai Bizottságnak biztosítania kell, hogy a kereskedelmi politikák és megállapodások ne ássák alá a fejlődő országok által tett erőfeszítéseket egyfelől, másfelől pedig az Unió és a tagállamok részt kell vegyenek az Emberi Jogi Bizottság munkájában, azért, hogy létrehozzunk egy olyan megállapodást, amely által a nemzetközi vállalatok elkötelezik magukat azért, hogy fellépnek az emberi jogok jogsértése ellen. Tökéletesíteni kell tehát ezt a jelentést, méghozzá úgy, hogy határozottabban kidomorítsuk az Európai Parlament álláspontját. Ebben az értelemben jó magam és a frakcióm előterjesztünk bizonyos módosító indítványokat, azzal a céllal, hogy először is összhangba hozzuk, kiigazítsuk az összes kereskedelmi vonatkozású eszközt a fenntartható fejlesztési célokkal. Az Addis Abebai konferencia a fejlesztés finanszírozásáról, valamint a 2030-as menetrend különösen kimondják, hogy a fenntartató fejlesztési célok elérése érdekében a kereskedelem politika fontos eszköz. Valóban a méltányos kereskedelem pozitívan hozzájárulhat a szegénység elleni küzdelemhez, illetve az egyenlőtlenségek visszaszorításához. Ami a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket, ez a fejezeteket illeti, szeretnénk egy pozitívabb, határozottabb nyelvezetet látni. Ezek a fejezetek be kell kerüljenek a beruházási és kereskedelmi megállapodásokba, ezek átfogóak kell legyenek, valamint határozottak, erősek, végrehajthatóak, és a nyomonkövetésüket, a monitorozásukat is garantálni kell. A legjobb gyakorlatok a fenntartható fejlesztés kapcsán nem mindig szerepelnek az Európai Bizottság részéről a különböző tárgyalások során. Megfigyelhetjük ezt bizonyos afrikai országokkal való tárgyalások során, amikor úgy tűnik, hogy mintha visszalépés történt volna a korábbi eh, fejezetekre, a korábbi szintekre, és úgy gondoljuk, hogy ez eh, nagyon fontos. Végezetül fontos eh, a befektetési politikát összhangba hozni a fenntartható fejlesztési célokkal, valamint megerősíteni azon üzeneteket, amelyeket az átláthatósággal, illetve a felelősségvállalással kapcsolatban megfogalmaz ez az anyag a PPP konstrukciók kapcsán, és ezek lesznek majd a javaslataink gondolatai, Mindenesetre konstruktívan szeretnénk együttműködni az előadóval, hogy kialakítsuk az Európai Parlament álláspontját. Köszönöm szépen. De asszony. Vájde. Köszönöm, elnök úr. Sok minden elhangzott már. Nagyon fontos, hogy a politikai koherencia meglegyen az Európai Unió szakpolitikái között. Ezért számos ágazatban bizony még sok dolgunk van. A kohéziónak nyilván sok előnye van. Az első az, hogy nagyon sok kereskedelmi egyezményt írunk alá, most például a tunéziait tárgyaljuk, de fontosnak tartom azt, hogy a egyes számú célkitűzés nem a kereskedelem, ne a kereskedelem legyen, hanem hogy fejlesszük az adott országot, munkahelyeket teremtsünk. Sokszor erről elfeledkezünk, pedig ez nagyon fontos kitétel. Második észrevételem mindannyian tudjuk, hogy újra kell gondolni az Európai Unió Afrika politikáját. Igazi partnerségre, fejlesztésre van szükség, ahogy kölcsönös stratégiánk legyen, vagy az energiapolitikát Afrikában szintén újra kell gondolni, és meg kell változtatni Afrikáról kialakult képünket a bizottságnak is természetesen. Tehát stratégiára van szükség, partnerségi stratégiára Európa és Afrika között. Harmadik dolog, természetesen nagy szükség van arra, hogy koherensek legyen szakpolitikáink, de amikor látom, hogy Kínában a fotovoltaikus elemeket finanszírozza az Európai Beruházási Bank, akkor bizony felmerülnek a kérdések. Nem túlságosan abszurd ez? elég sok az ellentmondás az Európai Unió szakpolitikái között. Azt hiszem, hogy nem vagyunk elég felelősségteljesek, hogyha ez a koherencia és konzekvencia nincs meg a szakpolitikák között. Köszönöm. Köszönöm szépen zöldek nevében. Az Argentinia. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a, úgy gondoltam, hogy a Google következik először. Érdekes és fura látni egyben, hogy a vélemény előadója itt az Intában közelebb került ahhoz az alaphoz, amelyre felépül a koherencia politikája. A 208-as cikkről van szó az Európai Unió működését szabályozó szerződésben. Igenis, itt arról van szó, milyen témákban eh, van szerepe egy ilyen szakbizottságnak. Eh, itt arról van szó, az, az fejlesztési politikának eh, elsőrangú célja az, hogy csökkentse és hosszú távon megszüntesse a szegénységet. Az Európai Uniónak figyelnie kell arra, hogy a szakpolitikák területén megvalósuljon a koherencia olyan értékben, hogy ezzel befolyásoljuk a fejlődő országokat. Itt a fejlesztési politika, az együttműködési politika elsőrangú célja, hogy csökkentsük a szegénységet, tehát ezt összhangba kell hozni. Itt nem arról van szó, hogy egy koherens kereskedelmi politikát akarok létrehozni, hanem biztosítani kell azt, hogy ne ártsunk, sőt igazából az a cél, hogy jót tegyünk, és elégedett vagyok az előadó jelentésével, és az szerződést ez jobban betartja, mint az eredeti jelentés, amelyet a DEVE jelentés készítője terjesztett elő. A végső változatban, a véleményben szeretnénk látni valamit a GSP-vel kapcsolatban, a GSP Plus rezsimmel kapcsolatban, a szabadkereskedelemmel kapcsolatban, a gazdasági partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban mert ott látunk példákat arra, hogy a 208-as cikket bizony nem tartják be. Fontos lenne véleményünk szerint, hogy egy kereskedelmi szakbizottság foglalkozzon azon témákkal, amelyekben befolyásunk van. Természetesen a konfliktusos ásvány, ásványi anyagokkal kapcsolatos súlyos mennykicsekkel kapcsolatos kérdések, vagy Bangladesh kérdés, kapcsolatos kérdések tartoznak minden elkövet hoznánk. Itt a parlamentnek fontos feladata van, de itt mindenképpen arról kell beszélni, hogy egy sor külső nyomást kellett gyakorolni, hogy tényleg lépjünk itt. Persze van egy mindennapi rutinunk is, és a litavoni szerződést viszont minden körülmények között be kell tartani. Végül pedig, elnök úr, tényleg többletértéket jelentene, hogyha megérthetnénk az Európai Bizottság álláspontját ebben, hogy miért utasítja el az ENSZ ezen a területen végzett munkáját, mindenfelőtt a raki elveket tekintve. Itt ö, az ENSZ-nek van egy munkacsoportja az emberi jogokkal foglalkozó kérdések területén, és ezzel kéne foglalkozunk, és egyszerűen tartsuk be a saját szerződésünket. Köszönöm szépen, Judit. A GUE nem kapott szót, mert a GUE-nál van a jelentéskészítés. Abból indulok ki, hogy a jelentéskészítője a saját frakciójával egyeztet. Aztán további árnyék előadó nincs. Maria Arina. Parancsolja. Köszönöm szépen. gratulálok a véleményhez, bár lesznek bizony módosítók, és, ez, és ezzel be lehet vinni olyan témákat, olyan, olyan érveket a véleménybe, amire többek már utaltak, például Afrika és a fejlesztés kapcsolatát a különböző politikákban. Nos, nem csak a fejlesztéssel kapcsolatos cikkeket kell egymással összhangba hozni, hanem például ott van a Marokkóval megkötött kereskedelmi megállapodás, erről tegnap beszéltünk. Nekünk szerintem itt az Intában igenis van arra befolyásunk és ráhatásunk, hogy az emberi jogi záradékok hogyan alakuljanak a kereskedelmi szerződésekben. Például jelen esetben ezen szerződésben a 36-os cikk kimondja azt, hogy a közegészségügyi, közbiztonsági vagy emberi élettel kapcsolatos feltételeknek teljesülnie kell. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió felelős akkor, amikor szemet húny bizonyos jogsértések felett a illető partnerországban vagy harmadik országban. Amikor szabad kereskedelemről beszélünk itt az Intában, akkor nagyon fontos, hogy a különböző kereskedelmi megállapodások összes záradékának egyed, eleget, vagy cikkének eleget tegyünk, tehát ez a mi felelősségünk is, egyébként pedig egyetértünk ennek a jelentésnek a fő csapásával. Köszönöm, Jude következik. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm megszületését ennek a tervezetnek, véleménytervezetnek helyes irányba mutat. Miről is beszél valójában? Egy sor olyan kérdés felmerül itt, amely tényleg az INTA bizottsághoz tartozik a fenntartható fejlődés, az em, a munkavállalói jogok, a környezetvédelmi jogok betartása nagyon fontos, mi napi, része a napi rendőnknek a kereskedelmi politikánkban. Van azonban két elem a tervezetben, amelyet erősíteni kellene a szövegezés tekintve mindenek előtt a kereskedelmi és a fenntartható fejlődés és a vállalatok felelőssége az, amit előtérbe kell helyezni, és ez elég gyengén jelenik meg egyenlőre a szövegben. Egy sor állásfoglalásban az Európai Parlament rámutatott többször is arra, hogy a kereskedelmi és fenntarthatós sággal foglalkozó politika nem kielégítő képviseletnek örvend, és ez ugyanez mondható el a vállalati felelősséggel is és igazából nem kellő mértékben hívjuk fel erre a figyelmet a kereskedelmi kapcsolatainkban, a fejlődő országokhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatainkról van szó szóval ebben az esetben. Ezt megfelelően hangsúlyozni kell. A, a vállalati a CSR esetében igen, meglepett tegnap, amikor hallottunk arról, hogy az OECD és az ENSZ, az illó képviselő beszélt erről a ellátási láncban milyen szerepet játszik, és hát a mi politikai koherenciákban is ezt jobban figyelembe kéne venni. Ugyanis a megfelelő munkavállalói sztenderdek és a környezetvédelmi sztenderdek kép megjelenítése az ellátási láncban rendkívül fontos. Itt eh, egyfajta gyarmati megközelítés látok abban, hogyha országoknak lehetőséget adunk arra, megengedjük, hogy képviseljék ezeket az értékeket a saját politikájukban. Szerintem a kötelező standardek megjelenítése az összes ágazatban fontos. Vonat elmondható ez egyébként a konfliktusos ásványkincsek esetében is. És Pedro is említette a fenntartható fejlődés és a kereskedelem összefüggése, erre külön fejezet van. Pete Mendelson 2006-ban ezt kijelölte egy fontos területnek, és azt látjuk, hogy ez csúszik lefelé, egyre kevésbé fontos az egyes megállapodásokban, amikor kitárgyaljuk ezeket. Részletesen beszéltünk erről a Nyugat-Afrika, Dél-Afrika és Kelet-Afrika esetében is. Azt gondolom, hogy ezt jobban erősíteni kell. Politikai koherencia nem jöhet létre, ha nincsen koherens megközelítés abban, hogy a fenntartható fejlődést a kereskedelemben hogyan jelenítjük meg. Itt kötelező felelősségvállalásra van szükség. Azt gondolom, ezt egyértelműen ki is emelte tegnap az ILO főigazgató helyettese, amikor erről beszélt, és szerintem ezt ki kell bővíteni, ezt a részt. Köszönöm, Helmut Scholz, köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék hozzászólni a vitához, mert a vita rámutat arra, hogy milyen széles körű a téma önmagában. Ha a négyes pontot nézzük meg, a jelentésben, a véleményben és a politikai koherencia önmagán túlmutató kérdés itt, hogyha itt a értékteremtési láncot nézzük meg, végig kell gondolkodni, hogy hogyan lehetséges a belföldi értékteremtés nemzeti keretek között. Ez foglalkoztat ez a kérdés engem, hogyha a tudás alapú társadalmokból indulunk ki napjainkban, és hát erre komoly irodalom is van egyébként, és azt látjuk, hogy a tudás alapú gazdasági fejlődés megköveteli azt, hogy eh, saját értékteremtést, önálló értékteremtést tegyük lehetővé nemzeti szinten. Most a kérdés az, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodások hol tartalmaznak eh, idevágó, jogilag kötelező előírásokat, amelyek lehetővé teszik ezen országoknak, hogy a globális az értékteremtésen belül saját önálló hozzájárulásaik is legyenek, hogy a saját gazdasági fejlődésük lehetővé váljék. Ezt erősíteni kell. Szerintem a szövegben egyébként csatlakozom azon kollégákhoz, amelyek azt mondják, hogy egy-egy aspektust erősíteni kell, nem gyengíteni, mert összességében a koherenciát kell vizsgálnunk. Fel kell vetnünk a kérdést egyébként, hogy hogyan fog működni a nemzetközi kereskedelem a jövőben, majd hogyha Kína sikeresen dolgozik azon, hogy megszüntesse a szegénységet a saját népesség körében. Hogyan befolyásolja ez a föld más régióit? Milyen versenyelőnyöket, hátrányokat hoz ez magával? Ez is hozzátartozik a politikai koherenciához. Nem mondhatjuk egyszerűen újra és újra azt a EU 28-nak, vagy az EU1-nek a nemzeti perspektívából, hogy tedd ezt és ezt, hanem egy globális perspektívát kell alkalmaznunk. Szerintem ezt sokkal komolyabban kell vennünk, hogyha kereskedelem politikai kötelezettségekről beszélünk a nemzetközi kereskedelmen belül, és természetesen ilyenkor végig kell gondolni azt is, hogy a nemzetközi uh, architektúrát a kereskedelemben hogyan kell átalakítani, továbbfejleszteni, stb., hogy ez megvalósulhasson, és ne csak az EU fókuszt alkalmazzuk egyetlen mérceként, mert akkor elbukunk, és a menekült problematika éppen arra mutat rá, hogy mennyire sürgető az, hogy új megközelítést alkalmazzunk, és azt gondolom, hogy Malmström asszony kereskedelmi stratégiája tulajdonképpen arra mutat, hogy ő is ezt az irányt szeretné erősíteni, és Európai Parlamentként fontosnak tartom, hogy mi is egyértelmű tegyük az itteni pozíciónkat, mert különben a kereskedelem, a gazdaság, az adópolitika, erről majd tudunk beszélni. Azt gondolom, hogy az adópolitikai aspektusok bizony szerepet kell, hogy kapjanak. Vagyis azt akartam mondani ezzel, hogy a jobboldali populista pártok az EU ellen aknázzák ki majd itt ezt a területet. Ferran Köszönöm, elnök úr. Rövidre fogom. Azt szerettem volna csak mondani, hogy ön olyan, mint egy olyan, ön olyan, mint egy orvos, aki felismeri a, bet, felismeri a betegséget, de nem tudja azt meggyógyítani nagyon sok dolgot osztani tudok a véleményben, nagyon jó meglátások vannak benne, de a, itt az Európai Parlamentben nagyon sok szabadkereskedelmi egyezményt szavazunk meg, és aztán olyan helyzetben kerülünk, hogy jó elemzések vannak a jelentésben, de végül is a gyakorlatban más van. Szerintem jó gyakorlatokra van szükség, jó megoldásokra, ez pedig az intelligens, okos nemzeti protekcionizmus, és nem szeretném, hogyha a WTO diktálná az európai szabályokat. Az Európai Bizottság kap szót Denis Páres, a kereskedelmi főigazgatóságtól. Um, Chair, with your permission, uh, um, my name... Ha megengedi, elnök úr, én a fejlesztési együttműködési főigazgatóságon dolgozom. Megosztottuk a feladatot, hogy hozzászóljunk ezen véleményhez, és ha megengedi, akkor én kezdem, akkor a kollégám lesz az, aki csatlakozik hozzám. Nagyon röviden beszélnék erről, öt pontot emelnék ki, az egyik első szerintem a hozzászólások ezt támasz, alátámasztották eddig is, hogy a kereskedelem fontos a gazdasági fejlődés, a fenntartható fejlődés érdekében. Látjuk az elmúlt években milyen eredményeket sikerült elérni, vannak országok, amelyek nagyon sokat fejlődtek, kiléptek a szegénységből, legalábbis széles körben a szegénységet megszüntetni a kereskedelmi politikának közül köszönhetően, de nem minden ország osztja ezt egyébként. A legkevésbé fejlett országokról kell beszélnünk továbbra is, külön kell ezekre figyelni, véleményünk szerint. Ami a tervezetet illeti számos aspektusában ez igen kiegyensúlyozott vélemény, bár eh, vannak pontok, és ezzel nem fognak meglepődni nyilván, ahol eh, világosabban kell látnunk, és eh, némileg finomítani kell a megközelítés szerintem. Mi abban egyetértünk például, hogy a kereskedelem politika egy teljes jogú politikai eszköz, és számos aspektust kell figyelembe venni, például az adópolitikát is, a fiskális politikát nem szabad szem előtt téveszteni, hiszen az államnak bevételre van szüksége, és ez a kereskedelmi liberalizáció után általában csökkent gyengül, de hát ezt helyenként erősíteni kell. És annak érdekében, hogy a termelési kapacitások is javuljanak, aztán vannak hasonló elvárások, hogy megfelelő környezetet hozzanak létre a termelékenység fejlődése érdekében, a beruházások elősegítése érdekében. Fontos még a kereskedelem szempontjából megemlíteni egy tanulmányt, amit készítettünk nem régiben. Ez azon gazdasági előnyöket tartalmazza, amelyeket az EU megállapodások hoznak ezen országok számára. Erről beszéltünk az Európai Parlamentben is, most nem tudom, hogy itt ebben a szakbizottságban, de a DEVE szakbizottságban mindenképpen azt látni kell, a tanulmány rámutat, hogy az új politika hozzájárul ahhoz, hogy ezen fejlődő országok exportja erősödjön, és a gazdasági diversifikálás is teret nyerjen fokozott mértékben, hiszen ez alapját adja az exportnak. Az, hogy teljes mértékben beszámoljak a véleményünkről, el kell mondani, hogy a szegénység csökkentésére gyakorolt hatás akkor működik, mint hogyha megfelelő hazai politikát is alkalmaznak erre. Nem elég az exportot a kereskedelmet elősegíteni, hanem ez egy koherens politikát igényel oda-haza is megfelelő környezetben. Hogy támogatást is nyújtsunk a partnereinknek a kereskedelmen keresztül, és a fejlődő országok ebből tényleg profitáljanak, bizonyítottuk, hogy teljes mértékben támogatjuk ezt az elvet az EU tagállamai közül mi vagyunk, mi a legnagyobb előtámogatói ennek a politikának 20%-ban. 400 milliós csomagot tettünk le az asztalra a kereskedelmi könnyítések érdekében, hiszen a tárgyalások két évvel ezelőtt fejeződtek be. Ezen a területen regionális programjaink vannak Afrikában, Latin Amerikában, a Karibi térségben. Ezzel kívánjuk támogatni az ottani kereskedelmet és a beruházásokat végül pedig, ami az emberi jogokat illeti, illetve ezek összefüggését a kereskedelmi politikával, itt azt kell, hogy mondjam, hogy pozitívabb a megközelítésük, mint ahogy azt a véleménytervezet tartalmazza. Nem feltétlenül kell negatívan látni a kereskedelem következményeit, amelyeket tehát az emberi jogokra gyakorol, Éppen ellenkezőleg, hogyha megnézzük a fejlődés szempontjából ezt a kérdést, akkor a kereskedelem igenis hozzá tud járulni az emberi jogok erősödéséhez ezen országokban, nem önmagában persze egyedül, hanem más EU politikákkal összefüggésben. Külpolitika, fejlesztési politika, együttműködési politika említendő meg mindenek előtt. Az, az EU külpolitikájában az emberi jogokat érvényesíteni kell, és egyre fokozottabban van jelen. Ez egyébként az legutóbbi szabadkereskedelmi megállapodásokban, és a GSP rendszere és a GSP Plus rendszere is erre utal. Itt az emberi jogok betartása egy fontos alapja ahhoz, hogy valaki az előnyeit élvezze ezeknek a rendszereknek. Azt gondolom globális keretek között vezető szerepet játszunk abban, hogy bemutassuk, hogy a kereskedelem politika az emberi jogok erősítéséhez hogyan képes hozzájárulni, és egyéb értékeket is tud támogatni. Ezt természetesen megvitathatjuk azt, hogy hogyan tudjuk a jelenlegi helyzetet tovább javítani. Hallottam bírálatot itt a teremben, az egy hosszabb vita lesz. De most egy néhány percre átadnám a kollégámnak, de egy néhány percre csak jó. Igyekszem nagyon rövid lenni. Itt beszéltek a TTIP eh, megállapodásra, milyen hatása az a fejlődő országokra, és értékelni kell 2014-2015 után, azt hiszem pozitív értékelést adhatunk, aztán egy további értékelés is beszélnünk kell, aztán 2016. szeptemberében esedékes egy újabb jelentés. Itt nyilvánvaló az, hogy eh, a partnereinknek eh, megfelelő iparpolitikát kell kialakítaniuk, hiszen itt ugye kiaknázni a kölcsönös előnyeket a megállapodások után. Itt um, a fejlesztésről is beszélünk, és természetesen a fő célunk az, hogy uh, regionális, globális kereskedelembe integráljuk ezeket az államokat. Természetesen a civil társadalom részvétele is rendkívül fontos. Itt a bizottság proaktív módon lép fel. Folyamatosan tárgyalunk a mm, ezekről a kérdésekről az egyéb tárgyalások keretében, és megfelelő fejezeteket helyezünk el a fenntartható fejlődés érdekében. El kell, hogy mondjam, hogy az új kereskedelempolitika teljesen alkalmazkodik a terveinkhez, és az EU sokkal messzebb kíván menni annál, amit az FGD tartalmaz, és itt a kereskedelmi politikának megfelelő szerepet, súlyt kívánunk kölcsönözni, a partnereinket be akarjuk vonni ezekbe a kérdésekbe. Abban bízunk, hogy az eddigieknél tovább tudunk menni, és ambíciózisabbak lehetünk. A CSR, ezt igenis komolyan vesszük, és integráljuk a megállapodásainkban az OECD iránymutatásait, igyekszünk mindig figyelembe venni, és ahol vannak ott az ENSZ előírásait is itt az ellátási lánc felelősségteljes kezelése, ez egy nagyon fontos téma, ha dolgozunk ezen az OECD-t itt is bevonjuk, hiszen neki van a iránymutatásai erre nézve. Azt gondolom, hogy a legfontosabb pontokat tényleg kezeltem. Köszönöm szépen, az előadó kíván-e még néhány szóban lezárni bármit? Nem feltétlenül kell. Gracias por... Köszönöm szépen a hozzászólásokat, várjuk eh, a módosító indítványokat, de szeretnék pontosítani néhány dolgot. Az ECR kollégának szeretném mondani, hogy a kereskedelem és az emberi jogok eh, külön választása olyan, mintha az energiapolitikát annak a környezetvédelmi hatásaitól próbálnánk elkülöníteni, és azt is szeretném megjegyezni, hogyha eh, egy bizottság, ha nem tartja már szem előtt az emberi jogokat, akkor abból egyértelművé válik, hogy elveszíti jellegét ez az intézmény. Az Európai Bizottság felé pedig azt szeretném mondani, hogy megpróbálja az Európai Unió kereskedelmi politikájának a pozitívumait eladni az emberi jogokkal szemben, de úgy tűnik, hogy nem ismeri a realitást, vagy pedig megpróbál propagandával élni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az Európai Bizottság vagy az Európai Unió az ENSZ előtt megpróbálja a kötelező érvényű megállapodásokat blokkolni, ez nem egy járható út. Tudjuk mindannyian, hogy melyek a prioritásaink, és melyek az értékeink, azt hiszem. Köszönöm szépen. Dankeschön. Deadline für... Köszönöm a módosítók benyújtásának határideje február 17, déli 12 óra, és március 14-15-én fogunk szavazni erről az anyagról. Következik a tizedik napi rendi pont ami a vámokkal kapcsolatos. Rögtön Proust úrnak adom meg a szót az előadónak. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Elnök úr, megpróbálom ezen irányelv tervezett kapcsolatban nem mondani a véleményemet. A különböző eh, vámmal kapcsolatos eh, jogsértésekről és szakciókról szeretnék a keretről beszélni, a tartalomról és a formról, ami a keretet érde, ér, érinti. Nos, nézzük csak ennek a jelentésnek a ennek a címét, ennek a jelentésnek a címét. Itt alapvetően szubszidiaritásról van szó. A litván parlament egy véleményt küldött nekünk, amelyben az áll, hogy a szubszidiás elvét ez a irányelv tervezet megsértheti. A, a, jogi, a jogi bizottság vizsgálja ezt a kérdést, miközben folyik a jogalkotási folyamat. Különböző vám vám folyamatok megsértéséről van szó, tehát alapvetően az IMCO az illetékes. Tőlünk véleményt kértek, és szeretném előadónként elmondani, hogy milyen problémákkal állunk szemben. A második problémám a tartalomra vonat, vonatkozik. Elvileg 2013-ban lépett ez életbe, de 2016. május 1-én fog a legtöbb ebben foglalt cselekmény, vagy ebben foglalt jogi aktus hatályba lépni. A kérdés az, hogy akkor a szankciókat hogyan kezeljük. A bizottság egy szakértői csoportot állított fel 27 önjelölt tagállammal, akik haladok voltak ebben részt venni. Nézzük a hatály kérdését és a forma kérdését. Szankciók esetében különbözőségekről beszélhetünk, például a bűnügyi jellegű, illetve a nem bűnügyi jellegű szankciók hihetetlen nagy eltérést mutatnak. Ugyanez vonatkozik az eljárási időre, akár 1-től 30 évig terhet ez, terjedhet ez. A kérdés az, hogy a gazdasági szereplőknek ege van-e, avagy az INTA szakbizottság valójában minőségileg beleszólhat ebbe a kérdés. Nos, én meg vagyok arról győződve, hogy nagy szükség van arra, hogy átlátható és könnyen értelmezhető legyen ez az irányelv. Például Dél-Korea 2008-ban, hogyha 2008-ban egy egyablakos rendszert vezetett volna be, akkor nagyon komoly, meg, nagyon komoly meg összegeket spórolhatott volna meg. Tehát úgy gondolom, hogy az egyes számú célkitűzés, hogy, az, hogy a piacunkat védjük, elképzelhető, hogy újabb támadásoknak leszünk kitérve majd. Ott van például az Egyesült Államok. Ismerve az Egyesült Államok beli piacot, ez érthető. Nos, én arra juthatok mindebből, hogy szerencsék volt, hogy az eddigi támadások nem jártak sikerül. Nos, fontos, hogy harmonizáljuk a különböző jogszabályainkat, Először is az a feladatunk, hogy a VTO keretein belül könnyítsük meg a kereskedelmi cseréket. Itt igenis van kompetenciánk, javasolhatjuk például a különböző információk központosítását, ami végül egyszerűsítéshez vezet. Nézzük a formabeli problémákat, ez egy elég rövid irányelvtervezet, csupán 21 cikke van lesznek majd javaslataim, aminek az, legyen a, aminek az lesz a célja, hogy megmaradjon rövidnek a szöveg, de a tagállami vonakodások ellenére megpróbáljuk harmonizálni a céljainkat. Amennyiben kérdéseik vannak, természetesen ezekre szívesen válaszolok, és kíváncsi vagyok a véleményükre. Most kezdődik ez az eljárás, és valószínűleg még idén meg lesz ez az irányelv tervezet. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Nem minden frakció nevezett meg jelentéstevőt, úgyhogy először az ALDE jelentéstevője, Szárnéz képviselő következik. Euh, köszönöm, elnök úr. Frank Plusznak sok szerencsét kívánok, nem egyszerű a jelentés. Egyébként pedig igenis van szükség harmonizációra, annak semmi értelme, hogy a különböző európai kikötőkben különböző szankciók legyenek, példa, legyenek érvényben például a Kínából érkező hamisított árucikekre. Tehát harmonizáció szerintem nagyon fontos, hogy az ellenőrzések, illetve a szankciók is erőteljesebbek legyenek, ezek hát nem, ezek nem elégségesek jelenleg ellenőrizni kell, hogy azok az árucikkek, amelyek ide érkeznek az EU-ba, megfelelnek a különböző normáknak, tehát intenzívebb ellenőrzésre van szükség, és komolyabb szankciókra. Egyetértek egyébként minden az amit elmondott alapjaiban. Köszönöm. Most pedig az egyszer következik. Köszönöm, elnök úr. Nekem négy észrevételem lenne David Veneman nevében a kollégám megkért arra, hogy ezt a négy kérdést feltegyem. Valójában ezek a bizottságnak intézett kérdések. Az első a szubszidiaritás és az arányosság elvére vonatkozik a teljes anyagban. Az a kérdés, hogy a bizottság véleménye szerint megfelelően teljesülnek-e jogi szempontból ezek az elvek? Második kérdés. Mi a helyzet a forum shoppinggal? Ugye az importőrök sokszor azokon a az tagállamokon keresztül működnek, ahol a szankció esélye a legkisebb és a legalacsonyabb. Baka szankciók. Kérdés, hogy a vám szabályokat vajon többször szegik -e meg olyan tagállamokban, ahol a büntetések alacsonyabbak. A harmadik kérdés, a megvalósítás, a végrehajtás mennyire lesz nehézkes? Elképzelhető, hogy nem elég nem ad elég teret a rugalmasságra ez az irányelv, tehát a végrehajtás nem lehet majd megfelelően rugalmas. Bizonyos tagállamok vám hatóságai úgy vélik, hogy vélhetik úgy, hogy egyes cikkek nem értelmezhetőek, avagy más módszerrel is meg lehet oldani egy adott problémát. Még egy kérdés a hatályra vonatkozik. Már létezik egy irányelv a csalás elleni harcról, tehát az európai pénzügyi érdekeknek kell érvényt szerezni büntető eszközökkel, Kérdésem tehát, hogy ennek fényében egyáltalán szükség van erre az új irányelvre, és pontosan mi a hatája. Ez lenne a négy észrevételem, vagyis a négy kérdése. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor az még az, hogy következik az árnyék jelentéstevők közül. Grazie, signor Lange. Köszönöm szépen, Lange úr. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban kiemelnék egy dolgot, Szerintem nagyon fontos, hogy közösek legyenek a vámszabályaink. Ez vonatkozik a szankciókra. Bizony, vannak olyan tagállamok, amelyek megengedik azt harmadik országoknak, hogy bizonyos erőszikek beérkezzenek. Attól tartok, hogyha nem harmonizált a rendszer, akkor bizony torzul a verseny. A genovai kikötőben felmértük a helyzetet, és egyértelmű, hogy ott például egyáltalán nem, nincsenek egyértelmű szabályok, ezért kell ezt harmonizálni. Aréna asszony következik. Igen, egyetértek kollégám aggájaival. El kell kerülni mindenfajta vám dömping mechanizmust, ehhez harmonizált szankciók kellenek, és amikor is a szankciókat harmonizáljuk, a szocialista frakció olyan rendszert szeretne, amely megfelelően világos és erős, amely elrettenti a csal- csalókat vagy csalni vágyokat. Jelenleg nem a tisztességeseket hozza előnybe a rendszer, hanem sokszor a csalókat, úgyhogy ezt kell megfordítani ezt a trendet. Köszönöm. Uh, Köszönöm, a bizottság kapszót a Digitax. Bitte. Thank you, Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. I took... Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, hölgyem és uraim. Feljegyeztem a jelentéstevő mondandóját. Nézzük, az első téma a szubszidiaritás volt. A tagállami valamenteken keresztül megtörtént a szubszidiaritási teszt. Három tagállami parlament jelzett. Erre mi megfelelően reagáltunk. Összefoglalván, a szubszidiaritás nem gond, mert tagállami szinten nem születhet döntés arról, hogy mi a legjobb az Európai Unió számára. Mindenki a saját szempontjából vizsgálja a szankciókat a közös pontot csak magasabb szinten lehet megvalósítani, amikor közös érdekről beszélünk. Tehát csak ezen a szinten lehet megoldani ezt a rendkívül komoly kérdést. A második kérdés a forum shopping, a megfelelő joghatóság vagy vámhatóság megválasztása. Ezzel kapcsolatban még nincs elégséges rendelkezés elvallatunk, de November 16-án tartottak egy konferenciát, ahol Kallasz asszony jelen volt, és ezen a konferencián nagyon sok gazdasági szereplő és jogász ott volt, akik mindarról számoltak be, hogy egy üzleti stratégiában nem az a legfontosabb kérdés, hogy hol legyen a telephely, tehát a szankciók a szankcionálási környezet nem mindig befolyásolja ezt, de alapvetően ez, vagy nem, ez a legfontosabb, ami ezt befolyásolja, de ez nem lehet döntő, de bizony azt is figyelembe veszik a cégek alapításakor, vagy letelepedésekor, hogy az adott országban milyen szankciók léteznek, tehát ez egyfajta rejtett stratégia. Azért az irányelv változatot, vagy az irányelv opciót választottuk, mert ez egy rugalmas jogi eszköz. Egy tanulmányt folytattunk 24 tagállamban, és arra jutottunk, hogy olyan hatalmasak az eltérések, hogy rugalmas eszközre van szükség, amely nem intrúzív, és tiszteletben tartja a különböző tagállami rendszereket. a jogászok tudják, hogy miután irányelvről van szó, a rugalmasság elve teljesül, és a természetéből adódóan a végrehajtást kell figyelemmel kísérni. Miután irányelvről van szó, nyilván nem egyformán fogják ezt áthelyezni az adott jogrendszerbe a tagállamok. Miután az irányelvet elfogadták, utána kell nyomon követni és ellenőrizni, hogy ezt hogyan hajtják végre. Utána természetesen más, rész, más lehetőségek is vannak, például a különböző kiegyenlítő, kiegyenlítő eszközök. Közös EU-s forrásokról beszélünk, arról, hogy hogyan csalnak az EU-s költségvetéssel, hogy veszélyes áruk hogyan jutnak be az EU-ba. Tehát nagyon fontos, hogy itt meglegyenek a szankciók, illetve, hogy ne csak egyéb eszközökkel oldjuk meg ezt a problémát. Egyébként a taxudban van egy csoport, ami a megfelelési intézkedéseket vizsgálja. De itt valójában egy csomagról van szó. Tehát nem csak olyan eszközökre van szükség, amelyek ösztönzik azt, hogy a megfelelés megtörténjen, hanem szankciókra is szükség van. Ez egészen más dolog. Nézzük a hatályt. Azt hallottam itt, hogy nem egyértelmű a hatály, illetve kérdéses, hogy ez hogyan, hogy hogyan lehet egy összeegyeztetni egy másik irányelvvel a pénzügyi érdekek védelmére. Mint említettem, a november 16-i konferenciát ennek a témának szenteltünk, és ott olafos kollégák is voltak, akik azt mondták, hogy ez a két szöveg kiegészíti egymást, és nincs átfedés. Ez a másik irányelv sajnos nem halad megfelelő gyorsasággal. Ennek a mostani irányelvnek viszont más a hatája, egyéb problémákat is vizsgálunk, például azon eseteket, amikor a vámhatóságnak nem az igazat mondja egy-egy ügyfél, tehát tudnunk kell azt, hogy pontosan mikor van szó egy nem tisztességes gazdasági szerepről. Ezt kell tudni, ezt kell tudni kritériumok alapján behatárolni, meg kell szabni egy mondjuk 10 ezer eurós határt, és így jobban besorolható az illető. Mint említettem, tehát más hatályról van szó, ezt megbeszéltük már a tanácsban és a tagállamokkal is, illetve a konferencia során is. Az egyik képviselő azt említette, hogy nagyon fontos, hogy a, a vámok megfelelően harmonizáltak legyen. Nos, a vám hatóságokat nem lehet megfelelően harmonizálni, ha nincs közös nyelvünk. A közös nyelv pedig azt jelenti, hogyha az A tagállamban egy bizonyos viselkedés nem jelent jogsértést, a B tagállamban pedig ugyanaz a viselkedés, a gazdasági szereplő egyfajta fellépése büntetendő, mondjuk szabadság megvonással, akkor nincs közös nyelvünk. Akkor nehéz együttműködni. Tehát, hogyha ugyanaz az adott viselkedés nem jelent szabálysértést, vagy jogsértést, vagy bűncselekményt, akkor nagyon nehéz bármit is harmonizálni, akkor nem lehet egységesen ellenőrizni sem. Itt konceptuális eltérésről van szó. Az, hogy egy tagállamban egy adott viselkedés egyáltalán nem jelent szabálysértést, a másik tagállamban pedig ugyanazért a cselekményért valakit bebörtönzünk, akkor nincs más eljárás. Ha 21. században élünk, egységes szabályokra van szükség, mi az, amit büntetni kell, mi az, amit nem, és hogyha büntetni kell, akkor mivel. Ennyit szerettem volna mondani, és szíves örömest válaszolok bármilyen felmerülő kérdésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, az előadó plusz úr Oui, merci, euh, j'ai bien noté l'ensemble des remarques. Köszönöm, igen, feljegyeztem az összes észrevételt, az összes kérdést. Abban egyetértünk, hogy nagyon nagyok az eltérések a tagállamok között, az ellenőrzések, a, um, a büntetések nagysága az ígyek között, úgyhogy nagyon fontos, hogy hatékonyság, a koherencia vezérelje minket. A cél az, hogy a kereskedelmi védelmi eszközeink erőteljesebbek legyenek, a legtöbb európai vállalkozás túléléséhez erre van szükség. Köszönöm az észrevételeket, és folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen. A véleménytervezetről március 14-15-én fogunk szavazni, illetve egyeztetni, 18 a határidő, és 21-én fogunk szavazni róla. Köszönöm szépen. A 11-es napirendi pontot a szavazást követően bonyolítjuk le, most pedig következik a 12. napirendi pont, a szavazás. Egy jelentésről szavazunk. Az EU és Tunézia közti szabadkereskedelmi megállapodásról. Remélem, hogy mindenki elhozta a szavazók kártyáját, és most csinálunk egy próbaszavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 38-an vannak jelen, és ők jogosultak szavazásra. Frakciók is szavaznak, tehát kezdhetjük. Először is a hetes kompromisszum mellette ki szavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 32-es módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom, nem lehet. Tisztelt kollégák, kérem, hogy egyértelműen szavazzanak. 33-as, mellette ki szavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette okafogyottá válik, 39-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 9-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 66-osról szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 70-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os, második rész, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, a 81-esről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is, a 83-asat, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk, 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 87-es mellette. 87-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 87-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 90-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as, két részben, az első rész mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt, a 98-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 105-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 106-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, még egyszer a 19-es mellette, na ugye, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 123 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 124 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 125 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 126 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 129-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 128-as mellett kiszavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 134 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de jobb, ellenőrizzük a 134-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kiegészítésképpen a 140-es mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Änderungsantrag Következő a 142-es módosító, szóbeli módosítóval kitámogatja ellene tartózkodás elfogadva. 143-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 145-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 147-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 148-as mellette ellenőrzést kérnek 147-esre mellett megnyitom a szavazást Lezárom a szavazást. Elutasítva. 148-as kitámogatja. Ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Három megegyezik most. A következő 149, 150, 151-es módosító kitámogatja. Ellenszavazat tartózkodás Elutasítva 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 154-es mellette ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük 154-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 24-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 163-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 164-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük 164-es módosító megnyitom a szavazást lezárom a szavazást elutasítva 165-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 166-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 169-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszumos a következő, az egyes számú, mellette ellenet tartózkodás elfogadva mód, egyes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva négyes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva ötös módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette okafogyottá vált, elnézést. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük 15-ös Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a végszavazás következik, az egész jelentésről elektronikusan szavazok, megnyitom. Most lezárom. 29 igen, szavazattal elfogadtuk. Gratulálni szeretnék az előadónak. Az előadó néhány rövid szót kíván. Köszönöm, elnök úr! Köszönet mindazoknak, akik a különböző frakciókban ezzel a tunéziai témával foglalkoztak. Megköszönöm tényleg teljes szívemből ezt az együttműködést. Szerintem sikerült koherensnek megtartani ezt a szöveget. Ez nagyon fontos, azt szeretnénk, hogyha az európai érdekeknek érvényt szereznénk a megállapodáson belül, de szeretnénk, hogyha Tunézia számára és az összes tunéziai számára is hasznos lenne ez a megállapodás, és szerintem pontosan erre vágynak a földközi tenger túloldalán. Köszönöm. Köszönöm, ezzel a 12-es pontot lezárjuk. A 11-es következik, visszatérünk erre. Itt az európai globalizációs alap tevékenységről beszélünk. Mindjárt kérdem Dálingnak adok szót, aki helyettesíti az előadót. Kérem, ha kimennek, csöndben tegyék ezt. Jude, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Ki kell mentenem Ágnes Jongériuszt, nem tudott eljönni ma délelőtt, ezért aztán meg kért, hogy mondjam el az ő véleményét a jelentésről, a véleményről pontosabban szólva. Öt fontos üzenetet tudok kiemelni, és hát rövid magyarázat hozzá. Az első egy hatásvizsgálatot kér, mielőtt bármilyen kereskedelmi megállapodás születne, hogy ho, ho, méghozzá abból a szempontból, hogy mihez vezet ez munkahely elvesztése tekintetében. Ez azt jelenti, hogy egy aktív megközelítésre van szükség a tagállamok és a bizottság részéről, méghozzá oly módon, hogy a szociális partnereket is bevonjuk a hatásvizsgálat elkészítésébe, ugyanis ezzel meg tudjuk jósolni az esetleges munkahely elvesztést a kereskedelmi politikánk miatt. A második, az információs és konzultációs irányelvet kell erősíteni, tehát egy szociális partner tervre is szükség van. Pillanatnyilag a vállalatok eh, képesek arra, vagy lehetőséget kapnak arra, hogy eh, lássák a jövőjüket, és biztosítani szeretnénk, hogy ezek a vállalatok felelősséget vállaljanak a szerkezetváltási lépéseik miatt, vagy bezárások miatt Éppen ezért a képviselőket, a munkavállalói képviselőket tárgyaló képessé kell tenni, ugyanazt az információt kell rendelkezésre bocsátani, mint a foglalkoztatóknak. A harmadik pont, felkívánjuk tárni annak a lehetőségét, hogy közvetlen kifizetéseket alkalmazzunk, hogyha hatással van egy megállapodásnak, hiszen kompenzálni kell azokat, akik egy konkrét megállapodás miatt veszítenek a szabad kereskedelem, a tisztességes kereskedelem kérdése. Itt az alapvető elképzelés az, hogy a kereskedelem miattni veszteségeket tisztességesen kell megosztani, egyes szektorok veszítenek, mások nyernek, és kompenzálni kívánjuk azokat, akik veszítenek még hozzá oly módon, hogy szálljanak be azok, akik nyernek. Itt nyitottak vagyunk, hogy itt extra külön fizetésekről van szó az európai globalizációs alapon keresztül, vagy hasonló alapokon keresztül, amelyek tagállami szinten működnek. Nagyon érdeklődne, érdekelne bennünket más frakciók reakciója erre a kulcsfontosságú kérdésre, mert Ágnes úgy gondolja, hogy ez a legforradalmi pont az egész véleményben. A negyedik pont, hogy aláhúzzuk, hogy a bizottság kritériumokat, öt kritériumot teljesít államok piacgazdasági státuszt kapjanak. A szabad kereskedelem a tisztességes versenyen kell, hogy alapuljon, és az európai globalizációs péntek kifizetése éppen azon múlna, és hát meg kell szüntetni a munkahelyek ahol erre nincs, ahol erre látunk lehetőséget. Ez a következő a kereskedelmet védő eszközök modernizálása, a szabad kereskedelem, a tisztességes versenyen kell, hogy működjön az egyenlők versenyén. Az összes rendelkezésre álló eszközöt fel kell használni a tisztességes verseny érdekében. Ezek tehát az öt, ez az öt kulcsfontosságú pont, amit Ágnes említ, és ez alapján kíván tárgyalni a frakciókkal és az árnyék előadókkal, és örömmel várja a munkát és az együttműködés a foglalkoztatási szakbizottsággal. Madame Szaki, parancsoljon. Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! A globalizációs kiigazítási alap 2007 óta létezik. Célja, hogy a kereskedelmi világrendszer jelentő változáshoz alkalmazkodni tudjunk. Sikerült a fiatalok sikerült a fiatalok problémáira is választ találni az ifjúsági garancián keresztül is. A belső piac szervezését, illetve a vállalatai életét is segíti ez. A bizottság mindig felméri a szabadkereskedelmi egyezmények potenciális hatásait, és ezzel kapcsolatban a különböző eh, leg érzékenyebb ágazatokra történő hatást is felméri. Nos, jelenleg a kereskedelmi jelenleg a kereskedelmi szerződések esetében mindig felmérjük azt is, hogy milyen hatása lesz ennek a globalizációs alapra. Nos, azt kell elérnünk, hogy ne legyenek nehézségek a az európai gazdaság számára, ne veszítsünk a versenyképességünkből, ne legyenek szociális negatívumok ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy az EU kereskedelmi politikája megfelelően koherens legyen és konzekvens, és nagyon fontos az, hogy összehangoljuk ezt egyéb szakpolitikákkal. Sok szerencsét kívánok a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek, remélem, hogy megfelelően megalapozott lesz majd a jelentés. Köszönöm. Köszönöm. ECR most nincs jelen. Alde. De Szánez asszony, köszönöm. Igen, nagyon fontos az, hogy ez a pozitív elám megmaradjon. Két-három gondolatom lenne ez, erre az eszközre szükség van, de ettől még az iparpolitikában lehet konzekvensebb a politikánk. Például Kínával kapcsolatban, hogy megkapja-e a piacgazdasági státusz vagy nem. Szerintem itt az Európai Uniónak egyértelműen ki kell mondani az ered, a véleményét, mert hogyha megkapja ezt a státuszt Kína, akkor lehet, hogy ennek komoly hatása lesz erre a globalizációs alapra. Második dolog, az imént ön is mondta, illetve a jelentéstevő is nagyon fontos az, hogy az EU védelmi eszközeit megerősítsük, arra, annak semmi értelme, hogy ne legyen, legalább, ne legyen egy, legalább olyan erőteljes védelmi arzenálunk ezen a területen, mint például az Egyesült Államoknak, vagy más vetétársainknak. Harmadik dolog, nagyon fontos, hogy legyen egy közös ipari stratégiák Erre nagy szükség van, kell egy stratégia, kell egy jövőkép arról, hogy Európában hogyan fog fejlődni az iparpolitika. Ezt szerettem volna mondani, rendkívül fontos számunkra ez az eszköz. Merci beaucoup. Köszönöm. Ferenc. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A globalizációs alap egyfajta kívánság. A globalizáció határtalan, és ez bizony kár, károkat okoz az európai vállalatoknak és munkavállalóknak. Úgy gondolom, hogy a globalizációs alapban rendelkezésre álló eszköz eléggé nevetséges ahhoz képest, hogy milyen károkat okoz ez. Az ember ilyenkor tétlenül ül a házában, és várja, hogy csepegjen az a kis segély. Mariárénak, köszönöm. Szerintem ez egy kiváló eszköz, a globalizációs alap. A szociális partnerekkel kiválóan együtt tudunk működni azokban az esetekben, amikor áthelyezi termelését egy vállalat, és a munka nélkül maradt korábbi munkavállalókkal így megfelelően együtt lehet működni. Ez a valóság ma Európában. Lehet kritizálni az alapműködését, például, hogy megfelelő finanszírozással rendelkezik el, 150 millió euró évente. Ezt nem használjuk fel mindig, mert közigazgatási szempontból nagyon nehéz egyáltalán igényelni a globalizációs alapot. Ez kell ahhoz, hogy egy konkrét helyen, egy konkrét hatásmechanizmus miatt legalább 500 ember veszítse el munkáját. Tehát nagyon nehéz ezeket a feltételeket teljesíteni. és bizonyos idő eltelik addig, amíg meg is kapja a szükséges támogatást az érintett vállalat. Kicsit hatékonyabbá kéne tenni a rendszert. De amikor elolvassuk ezt a dokumentumot, amit Malmström asszony készített, kereskedelem mindenkinek ez a cím. 19. oldal. Azt olvashatjuk itt, hogy a liberalizáció negatív hatásait kompenzáljuk. Jó, hát ez már valami, elfogadjuk, hogy a liberalizációnak vannak negatív hatásai. Ez azért jó, mert amikor a bizottságot kérdezzük erről, ők általában ezt elhallgatják, vagy, vagy kifejezetten elutasítják, hogy itt lehetnek negatív hatások is. Tehát itt ezt most egyértelművé teszi a dokumentum. Hogy ezeket a negatív hatásokat tudják enyhíteni a globalizációs alap. Nos, vagy azt mondjuk, hogy a finanszírozást sokkal nagyobb mértékűvé kell tenni, amikor például a, arról beszélünk, hogy a 250 elveszett munkahely esetében is lehet erről beszélni. vannak olyan ágazatok, ahol 3 millió elveszett álláshelyről beszélhetünk, és nagyjából 500 eurós havi bevételről, bevételt helyezünk, e, ez, ez alapján dolgozunk, tehát hogy ennyit kapna egy-egy munkáját elveszített munkavállaló. Nos, Es, ebben az esetben egyértelmű, hogy nagyon-nagyon meg kell növelni a finanszírozást, ha nem tesszük meg, akkor ez egyértelműen egy populista dokumentum. Szerintem egy olyan rendszer kell, szerintem nem egy olyan rendszer kell, ami a baj beáltával valamennyire megpróbálja szorvosolni, nem, olyanra van, olyan rendszerre van szükség, amely megpróbálja megelőzni a problémákat. Bizonyos régiókban, bizonyos ágazatokban, bizonyos végzettségek bizonyos, bizony negatív hatással van a globalizáción, hát ha ezt ismerjük, ha tudjuk, hogy ez a probléma, akkor ezt előre lehet jelezni. Lehet tenni valamit ellen, tenni ellene. Ott van például a mezőgazdaság. Van-e arra esély, hogy bizonyos ágazatokban megváltoztassuk a gazdasági tevékenységet. Igen, nem most, vagy nem tíz év múlva kell ezen elgondolkodni, amikor a mezőgazdák már mindent elveszítettek, hanem most, most kell segíteni ezeknek a gazdáknak. Kész vagyunk erre a vitára? Kész vagyunk ezt megtartani? Ha igen, akkor el tudjuk kezdeni a munkát. Hogyha még mindig 150 millióval dolgozunk, amely utólag képes csak bizonyos mértékben enyhíteni a kínokat, akkor nincs értelme elkezdeni ezt a vitát, mert akkor az eszköznek nem lesz túl sok hasznak. Köszönöm. Janik? Je m'associe à la Marian, én a radikalizmusához csatlakozom én is. Itt bizony nagyon nagy a képmutatás a kereskedelmi stratégiánkban, bizonyos aspektusokban. Vannak itt olyan állami mechanizmusok, amelyek megkönnyítik az átállást. Ez tény, de ahogy ezt a bizottsági nyilatkozatban olvashatjuk, nem tudom, hogy hol lehet lefordítani, de franciául azt mondjuk erre, hogy ez valójában a profit privatizációja és a veszteségek közösségi vététele. Tehát nem gondolkodunk azon, hogy ki nyer és ki veszít, veszít, hanem előre menekülünk egy adott logikát követve, aztán majd az adófizető fizeti meg a számlát, és bizony tudni kell, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények hogyan hatnak erre a globalizációs alapra. Szerintem ez az alap sok minden dologra alkalmatlan, hasznos, de sok dologra alkalmatlan. Ott van a mezőgazdasági dosszié, ez bizony egy érzékeny dolog, és nagyban kötődik a globalizációs alaphoz. Látjuk ma a mezőgazdasági válságot. Évtizedek óta finanszírozza több milliárdos szinten az agroélelmiszeripart, Kínába, Oroszországba és máshova exportálunk, azért finanszírozzuk, hogy a brazilokkal legyünk versenyképesek, hát ez őrültség, kérem szépen. A környezetvédelmi normákat is csökkentjük, illetve a szociális hálóra vonatkozó befizetéseket is csökkentjük. Miért? Azért, mert élelmiszerbiztonságra törek, törekszünk. Szerintem ez egy nem fenntartható rendszer, és ismét állami pénzekből próbáljuk a lyukakat betömködni. Kicsit el kéne ezen gondolkozni, tiszta vizet kéne önteni a pohárba. Józan paraszti észre kell ezt a dolgot megvizsgálni, de ne gondoljuk azt, hogy a globalizációs alap mindent megold majd. Köszönöm. Köszönöm, Imma. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek mindazzal, amit eh, Maria elmondott, és az ányék eh, jelentéstevőnk megközelítésével is egyetértek. Két dolgot szeretnék aztán kiemelni, ami szerintem fontos az, eh, ahhoz, hogy javítsuk a globalizációs alkalmazkodási alapot, és tényleg meg tudjuk előzni azon problémákat, amelyek problémát jelenthetnek bizonyos ágazatoknak, főleg rövid távon meg kell állapítanunk, hogy valóban melyek azok a problémák, amelyek miatt most nem lehet hozzáférni az alaphoz a korlátozó feltételek miatt. Nagyon jó lenne, hogyha a bizottság elvégezne egy tanulmányt arról, hogy melyek azon tényezők, amelyek miatt elutasítják a támogatást, és ebben az értelemben szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a KKV-k számára biztosítani kell a hozzáférést. Most korlátozó jelleg, korlátozó tényező a vállalat mérete, mintha a foglalkoztatás szempontjából csak a vállalat méretét vennénk figyelembe, holott nagyon sok KKV gyakran sokkal inkább érintett a liberalizáció miatt. Tehát több forrásra van szükség, jobban kell ezeket kidolgozni, proaktívabbnak kell lenni, és be kell vonnunk a KKV-ket is. Köszönöm. És most az Európai Bizottságnak adom meg a szót a DG Ampel képviseletében. Vagy nem? Nincs itt senki, úgy tűnik. Vagy mégis. Köszönöm. Elnézést, itt hátul ülök. Sok mindent nem tudok hozzátenni ehhez az eszmecseréhez, attól tartok, ugyanis sok minden, ami elhangzott, inkább a kereskedelem politikára vonatkozik, mint magára az alapra, tehát ami ezt az értékelést illeti, igazából sok mindent nem tudok ehhez hozzátenni. Minden esetre tudomásul veszük azt a tényt, hogy szeretnék, hogy tanulmányozzuk, hogy vajon ezt az alapot fel lehet-e használni kompenzációs eszközként, Eddig a filozófiánk az volt, hogy segítjük azok munkavállalókat, akiket elbocsátottak, tehát a fókuszban a munkájukat elvesztett munkavállalók vannak, nem pedig a vállalkozások és különböző ágazatok, hanem maguk a személyek a bírálatok, amelyeket hallhattunk az értékeléssel kapcsolatban, nevezetesen, hogy túl hosszadalmas az eljárás, ezt az új rendelet messze menőleg meg fogja oldani, ezen dolgozunk most, az idő határokat lerövidítettük a parlament számára is, ezért a források sokkal gyorsabban érkeznek a tagállamokba, és mivel maguk a tagállamok 40%-os társfinanszírozást biztosítanak, az intézkedések végrehajtása már elkezdődhet. Ez az egyik olyan alap, ahol az intézkedések gyakorlati átültetése még az alapok megérkezése előtt elkezdődhet, és a legtöbb esetben a végrehajtási időszakra kiterjed a finanszírozás érdekes az is, hogy a nyerő, a nyerő ágazatok, a nyereséges ágazatok járuljanak hozzá az alaphoz, támogatva így a veszteséges ágazatokat. Ennek a részletei érdekesek, úgyhogy várjuk a soron következő hónapokban majd ezt az információt. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét egyébként, ami jobb betekintést adott számunkra a különböző kereskedelmi vonatkozású érvekbe. Nyilván tudják, hogy minden egyes kérelem során megvizsgáljuk, illetve konzultálunk az érintett főigazgatósággal. A kereskedelmi főigazgatóság mindig beleszól a konzultációkba, egyébként a kollega itt is ül mellettem, és ezért figyelembe vesszük mindig azt, hogy mi fontos a kereskedelmi főigazgatóság számára. Ha vannak további kérdések, természetesen nagyon szívesen megválaszolom ezeket. Jude, szeretnél ehhez hozzátenni valamit? Nem? Akkor a következő lépés a véleménytervezet megvitatása lesz a következő ülésünkön, március 14-15-én. A módosítók benyújtásának határideje március 22, a szavazásra pedig április 21-én kerül sor. Most pedig következik a 13 napirendi pont. A kereskedelmi stratégiánkról szóló eszmecsere. A bizottság, ahogyan azt mindenki tudja, tavaly októberben egy új kereskedelmi stratégiát ismertetett, most pedig a parlamenten a sor, hogy kidolgozza ezzel kapcsolatban a véleményét. Van egy munkadokumentumunk, és eh, ezzel kapcsolatban az előadónak Begin asszonynak adom meg a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, az Európai Uniónak nagyon komoly felelőssége van azzal kapcsolatban, hogy milyen pozíciója van, mint a világkereskedelmi főszereplő. Ezért mindenképpen meg kell felelni ennek a felelősségnek. Ma a munkadokumentumot fogom önöknek bemutatni, és úgy gondolom, hogy módszertani szempontból helyes az, hogy ezután fogom csak elkezdeni a véleménytervezet megalkotását. Ami az, a globális értékláncot illeti, azt gondolom, hogy két feltételnek kell teljesülni. Egyrészt ezt, ennek az értékláncnak az európai modellt kell védenie, második dolog pedig az, hogy a fenntartható fejlődést kell segíteni. A közös a közös kereskedelmi politikának megfelelő kísérő politikákkal kell rendelkeznie fejlesztésben például, vagy fejlődésben, és nagyon fontos, hogy kihasználjuk a nemzetközi kereskedelemmel rejlő lehetőségeket. Senkit nem szabad hátrahagyni, ezért nagyon fontos, hogy legyenek megfelelő enyhítő intézkedések is, ott van például a globalizációs alap, és megfelelő kereskedelmi lehetőségeket kell teremteni. Mint említettem, a kereskedelmi igenis lehetőség a polgárok és vállalatok részére. Azt kell megoldani, hogy ez így is maradjon. Kereskedelmi védelmi eszközre szükség van, főleg, hogy piacunkat meg tudjuk védeni a tisztességtelen versenytől, illetve, hogy a kereskedelmi politika és az iparpolitika közötti kapcsolatokat továbbra is fenntartsuk. Fontosnak tartom, hogy a fenntartó fejlődés és a jogok kérdésével is foglalkozon egy ilyen stratégia. Európa, Európa éppen súlyának köszönheti azt, hogy el tud érni ezen a téren bizonyos eredményeket. Nagyobb átláthatóságra van szükség a különböző szerződésekkel kapcsolatban, vagy megállapodásokkal kapcsolatban, a tiszára is gondolok. Egyrészt azért, mert demokratikus ellenőrzésre van szükség, másrészt meg azért, azért, mert a parlamenti képviselőket demokratikus létüknél fogva, vagy az intézmény demokratikus természete miatt pontosan tájékoztatni kell. Fontosnak tartom, hogy mindig is a multilaterális munkamódszer érvényesüljön, ez kapjon elsőbséget a kétoldalúsághoz képest. Nagyon fontos a polgárok számára is, hogy nemzetközi poronon is megjelenhessenek a KKV-k. Olyan intézkedésekre van szükség, amely a különböző kereskedelmi egyezményünk hatékonyságát megfelelően mérik. Nagyon fontosnak tartom az is, hogy a vámpolitikánk megfelelő legyen, fel tudjuk venni a harcot a hamisított árucikkekkel szemben. Ez lenne az alapgondolatom, a kiindulási pontom az, a véleménytervezettel kapcsolatban, de természetesen mindenkivel szívesen együttműködök, és mindenkinek a véleményére kíváncsi vagyok. Köszönöm. Good, liebe Rendben, tisztelt kollégák! Most az jelentéstevőket eh, és a többi képviselőt eh, szeretném arra kérni, hogy eh, lehetőleg tömören és velősen fogalmazzon, mert kevés az időnk most, de máskor még megvitatjuk a részleteket, ha majd lesz egy jelentés. Most azonban egyelőre csak egy munkadokumentum van előttünk, ezért nem tudunk most mindent ami nyomja a szívünket. Éppen ezért kérem, hogy röviden fogalmazunk, nyolcan jelentkeztek még. Kaspari úr, tisztelt elnök úr, annak kapcsán, amit az imént javasolt, szeretnék röviden a munkadokumentumra kitérni. Örülök annak, amit elmondott az előadó, de hálás lennék, hogyha a későbbi jelentésben egy kicsit részletesebben kifejthetnénk azt, amit a végén mondott az előadó, nevezetesen, hogy a kereskedelem politika lehetőségeket nyújthat a munkahelyteremtés és a növekedés céljából, ezt jobban ki kell dolgoznunk, és Európai Parlamentként a célunk az, hogy a globalizációt ne csak lehetővé tegyük, hanem alakítsuk is. Éppen ezért nagyon fontos számomra, hogy az Európai Bizottság egyfelől ugye támogassuk a nemzetközi kereskedelem politikája során. Itt nem csak arról van szó, hogy jóvá kell hagyni a megállapodásokat, hanem le kell zárni a megállapodásokat. Éppen ezért a nemzetközi egyeztetéseink során nem csak el kell kezdenünk a tárgyalásokat, hanem ezeket le is kell zárnunk. Ezért jó lenne, hogyha a bizottság a sok-sok elkezdett és elakadt tárgyalást folytatná és lezárná, és azon országok, amelyekkel most nem tárgyalunk, de lehetségesek az egyeztetések, mint Ausztrália, vagy Új-Zéland, vagy Tajván, jó lenne, hogyha velük is tárgyalásokba bocsátkoznánk, és jó lenne, hogyha az összes intézménnyel együtt a kereskedelem, politikai jogszabályalkotásban az elakadáson túllépnénk, Bizonyos lépéseket tettünk korábban, de vannak fontos dolgok, amelyek elakadtak, például a kereskedelmi védintézkedéseknél, ugye decemberben a kínai féllel történt ez az elakadás. Jó lenne, hogyha együtt a megkezdett folyamatokat előbbre tudnánk vinni, ez nagy előrelépés lenne a stratégia szempontjából is, ugyanakkor méltatni szeretném az Európai Bizottságot, hiszen jó javaslatokat terjesztett elő, és hogyha a tanács is ezeket megfontolná, hasznos lenne, és természetesen módosítókat is előterjesztek majd. Elnök, köszönöm szépen, hogy ilyen példáson követte, amit kértem. Imma, köszönöm elnök úr, David Martin, a szocialista árnyékjelentéstevő nevében beszélek, mert sajnos ma nem tudott eljönni. Az Európai Parlament eh, reakciója a kereskedelem politikai stratégiára, amelyet az Európai Bizottság javasolt, minden bizonyal egy eh, egyedülálló lehetőség, hogy eh, egy fordulatot vigyünk az elkövetkezendő négy év során a kereskedelem politikai stratégiába, ezért úgy gondoljuk, hogy ennek a jelentésnek tükröznie kell a fő alapelveket, amelyek mentén ki szeretnénk alakítani ezt a politikát. Az európai állampolgárokat egyre inkább aggasztja a kereskedelem politika, azért mert foglalkoztatja őket, hogy hogyan érinti ez a mindennapi életüket. Egy, egyértelmű, hogy egy lehetőségről van szó, mert ez megerősítheti az Európai Parlament szerepét, hiszen mi vagyunk az állampolgárok valódi képviselői. A munkadokumentum, amelyet az előadó ismertetett, kitűnő kiinduló pont, amely alapján folytathatjuk a munkát, ezért gratulálni szeretnék neki, de az árnyékjelentéstevő nevében szeretném meghatározni, hogy melyek a fő pontok frakciónk számára egyfelől, a VTO szerepe. Kezdettől fogva úgy gondoljuk, hogy a kompromisszumunk a multilaterális kormányzás terén meg kell, hogy jelenjen. A tizedik Nairobi miniszteri konferencián elért eredményből látszik, hogy noha fokozatosan, de lehetséges a multilaterális szinten előre haladást elérni, és erre kell fókuszálni a szakpolitikánknak, ugyanis a multilaterális megközelítés a fő eszköz, amely által megfelelően és méltányos módon szabályozhatjuk a globalizációt. Éppen ezért örömmel fogadjuk az előadónak azt a megközelítését, amelyet a termelési láncokkal kapcsolatban tükrözött ebben az anyagban. Fontos, hogy a versenyképességünket megőrizzük. Ugyanakkor meg kell erősítenünk a meg a felelősségteljes ellátásra kapcsolatos kötelezettségvállásunkat is, ami szintén kulcsfontosságú, az az, hogy a bilaterális megállapodásokat ellenőriznünk kell. Semmi értelme nincs annak, ha az ember jó és fontos megállapodásokat köt, ha ezek mellé nem társul egy nyomonkövetés, egy értékelés, ami által biztosítható az, hogy az ott ott az ott leírt kötelezettségvállásokat teljesítjük. Éppen ezért szerintünk kulcsfontosságú hangsúlyt helyeznünk olyan mechanizmusokra, mint például a nemzeti tanácsadó csoportok, és meg kell néznünk azt is, hogy hogyan élhetjük el hogy a nemzetközi megállapodások egy hatékony eszközé váljanak a munkavállalói társadalmi és környezetvédelmi jogok előmozdításában az átláthatóság és kulcsfontosságú, nem csak a folyamat előtt és alatt, hanem azt követően is, és erre és ugye nyomonkövetési értékelésre van szükség. Biztosítanunk kell azt is, hogy a kereskedelem politikánk koherens legyen a többi szakpolitikával, különös tekintettel a fejlesztési menetrenddel. Az Európai Bizottságnak ezen a területen jócskán van még tennivalója. Valóban történtek előrelépések, ezt szeretném hangsúlyozni, és frakciónk elismeri azt, hogy milyen előrelépések történtek, például a TRIPS megállapodásnál a mentességek kapcsán, hogy a legkevésbé fejlett országok is hozzáférhessenek a generikus gyógyszerkészítményekhez. Ugyanakkor a retorikánk mellett lépésekre is szükség van, például a, a preferenciák tekintetében, illetve a generikus gyógyszereknél, amelyek prioritást kell élvezzenek a szakpolitikánkban. Ugyanígy ajánlásokat is meg kell fogalmaznunk a bevált gyakorlatokról, az intézményközi gyakorlatokról. Szeretnék emlékeztetni az Európai Bizottságot arra, hogy Malmström biztos asszony elkötelezte magát amellett, hogy átmeneti jelleggel nem alkalmaz semmilyen kereskedelmi megállapodást egészen addig, amíg beleegyezését nem adta az Európai Parlament ehhez. Különös fontosságúnak tartjuk a jó kommunikációt a külügyi szolgálattal, annak érdekében, hogy biztosíthassuk, hogy az Európai Unió mindent megtesz az értékeink védelme érdekében az Európai Unión kívül is. És végül, de nem utolsó sorban úgy gondoljuk, hogy az új kereskedelempolitikai stratégia a nemek közti egyenlőség kérdését is fel kell, hogy vállalja. Nem lehetséges, hogy a 21. században egy olyan kereskedelmi politikát alkalmazunk, amely lehetővé teszi, hogy a lakosság felét kizárjuk azon előnyökből, amelyeket a kereskedelmi politika jelenthet azért, mert nem biztosítjuk az esélyegyenlőséget. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell betöltenie ezen a területen is. Összességében véve pozitívan értékeljük az előadó munkáját, és várjuk a, jelent, a véleménytervezetét, amelyhez majd hozzá tehetjük a módosító indítványainkat. Köszönöm szépen. Valóban a nemek közti egyenlőség problematikája a kereskedelmi stratégiában egyáltalán nem jelenik meg, ez pedig egy óriási hiányosság. Az új kanadai miniszterelnök például arra a kérdésre, hogy miért van ugyanannyi férfi, mint nő a kabinetben, azt válaszolt, hogy azért, mert 2015-ben járunk. Emma. Yes, women should run the world. Igen, egyetértek, tényleg a nőknek is szerepet kell jutatni, minden ő jövőbeli kereskedő megállapodásban. Köszönöm szépen a kidolgozott tervezetet, és ahogyan elhangzott az imént, igen, nagyon rövid az időnk, ezért én is röviden szólok hozzá. Hát a legfontosabb téma az a kereskedelmet védő eszközök, ezeket megfelelő módon kell kialakítani, világossá kell tenni azt is, hogy az Európai Bizottság mit tehet annak érdekében, hogy gyorsabb legyen a modernizáció, és azt hiszem tanácsi szinten is sok mindent lehet tenni, és amennyire csak lehet nekünk ezt segítenünk kell igenis az EU dömping ellenes szabályozását, rendeletét is erősíteni kell összességében. Azt gondolom, hogy a WTO-n belül is ebbe az irányba kell dolgoznunk, világosá kell tenni, hogy melyik oldalon állunk Köszönöm szépen az előadónak, hogy fókuszál a kis és középvállalatokra. Ez egy rendkívül fontos dolog. A 21. században működünk, és eh, meg kell szüntetni az akadályokat, ahol csak lehet, és eh, munkahelyteremtést kell segítenünk ezt a kis és középvállalatok tehetik a legjobban, ami hiányzik az a hivatkozás a digitális kereskedelembe, az elkereskedelemre a globalizációban és a világban, amiben élünk, ez elhagyhatatlan. A kis és középvállalatoknak is meg kell nyitni a kaput a digitalizált kereskedelem elő, és egyetértünk Kaspari kollégával, hogy a regionalizáció, igen, Ausztrália, Új-Zéland egy nagyon fontos terület, egy fontos piac lett a számunkra, itt lépnünk kell erős. Igen, és le kell zárni, folytatni kell azokat a megállapodásokat, amelyeken dolgozunk, és meg kell keresni azokat az országokat, amelyekkel jól megértjük egymást. Azt javasolnám tehát, hogy ezeket a pontokat erőteljesen jelentsük meg. Köszönöm szépen az Sarancova asszony az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak az első tervezetet. A kereskedelem összefogó nagy területeket lefedi, egy néhány pontot szeretnék kiragadni. Szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a kereskedelem a gazdaságunkat előre lendíti, munkahelyet teremt és erősíti a növekedést. Véleményem szerint a kereskedelem pozitív hatásai lényegesen meghaladják a negatívakat. Ez legyen a fő üzenet a jelentésnek, el kell, hogy mondjam, ezt nem látom ilyen egyértelműen megjelenítve ebben a tervezetben. Véleményem szerint a jelentésnek hangsúlyoznia kell, hogy az EU mennyire, mennyire fontosnak tartja a multilaterális szabályokat, megállapodásokat, és mint az előttem hozzászólók már mondták, a prioritásainkat ki kell emelni, hogyha a kétoldalú műveletekről beszélünk, igenis eh, eh, hol vannak, a, hol tartunk a hosszú távú tárgyalásainkon, és világosá kell tenni a prioritásainkat, meg kell nézni azt is, hogy mit tudunk tenni kint a terepen, a harmadik piacokon az Európai Bizottság és a tagállamok a helyszínen mit képesek elősíteni, és hogyan tudunk, tudjuk megkönnyíteni a vállalataink számára a piaci hozzáférést harmadik piacokon. Van egy jó néhány pont, amelyeket még nem említett meg a munkadokumentum, mindenek előtt a digitális szektort kell megemlíteni, ez még nem szerepel, és ennek szerepelnie kell a szolgáltatásokra is ki kell térni, jobban ki kell emelni a szolgáltatásokat, hiszen a gazdasági növekedésnek ez a jövője Európában. Látom, hogy mi aggaszt bennünket pillanatnyilag, a piacgazdaság kérdése Kínával kapcsolatban, a kereskedelmet védő eszközök, de azt gondolom, hogy hosszú távú témákat kellene kiemelnünk, és az üzenetünknek az Európai Bizottság felé a hosszú távú stratégia kialakításnak kell lennie, és ki kell emelni, melyik központi kérdés kerül előtérbe, itt a beruházások, és ezt kell segítenünk Szeretném azt, hogyha jobban hangsúlyozok a TTIP-et is, elfogadtunk egy állásfoglalást ebben az ügyben, és ebben világos, egyértelmű szöveget kell kialakítani a dokumentumban véleményem szerint. Összefoglalva tehát elmondhatom, köszönöm szépen az előadónak, hogy hivatkozik a kis és középvállalatokra. Ez egy jól megfogalmazott része az anyagnak, és az én politikai frakcióm, az én frakcióm is emögé be tud állni, de úgy gondolom, hogy erősíteni tudjuk a dokumentumot, és pozitívabb üzeneteket tudunk küldeni. Helmut Scholz. Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, nagy elvárásaim voltak a munkadokumentummal kapcsolatban, amikor a javaslat ötlete megszületett és valahol kicsit bizony, elbizonytalanodtam, mert úgy érzem, hogy félúton megálltunk, hogyha az Európai Bizottság stratégiáját, a Trade for All kereskedelem mindenkinek címmel viselő anyagát vesszük, és e- ezzel reagálni akarunk tényleg a lakosság elvárásaira, a bizottságra, az anyagokra, akkor mélyebbre kell hatolnunk. És ezért aztán a munkadokumentot közösen fogjuk továbbfejleszteni, és itt felvetnék egy néhány ötletet részemről. A demográfiai helyzet 10 év múlva hogyan alakul Európában, 20 év múlva hogyan alakul? Tehát a kereskedelmi politika ma hogyan készüljön fel az világ összes régiójában a demográfiai változásokra figyelembe véve az értékteremtési változást. 2050-ben 2,5 milliárd ember él Afrikában mondjuk, Európa pedig mondjuk 480 millió ember, ha a jelenlegi prognózisok igazat mondanak hogy függ ez össze az új munkahelyekkel, hogy függ ez össze azzal a lehetőséggel, hogy megéljünk a munkánkból, hogy családot tartsunk ebből, stb. És a mi gazdasági fejlődésünkből, a gazdasági kapcsolataink kapcsán mi adódik, mit kell középpontba állítanunk az egyik pont, a környezeti kérdések, az SDG kérdése, a COP21 Párizsban, hát egy eh, általános egyetértés mutatkozott de ha ennek a mélyére hatolunk, akkor alaposan végig kell gondolni, hogyan tudjuk a gazdasági fejlődésünket átalakítani itt az Európai Unióban, mind a 28 tagállamában, de akár a harmadik államokat is említhetnénk. Ha most megnézzük a változásokat az európai kereskedelmi mozgásokon belül már azt látjuk, harmadik államok felé növekszik a kereskedelem. A TTIP-tel ez még tovább erősödik majd, és hatalmas meg a régiókkal szemben, ez nyilván még erősödni fog. A kérdés tehát az, hogyan tudunk tovább haladni, hogyan tudunk annak érdekében fellépni, hogy a gazdasági fejlődés, a foglalkoztatottak a gazdasági előrelépés érdekében történjen a környezet megvédése érdekében. Tehát a Trade for All megközelítést hogyan tudjuk a stratégiánkkal jobban középpontba állítani. Számos pontot megemlítettek már, de úgy gondolom, hogy azt végig kell gondolnunk, hogy ez az architektúra igaz-e, ahogyan a munkadokumentum tartalmazza, és a következtetéseinkben világosabban kell fogalmaznunk, hogyha a parlament mit mond. Janik. Merci, uh, merci. Uh... Köszönöm, köszönöm a jelentéstevőnek is. Daniel Kaspari. Furcsa az, hogy azt mondod, hogy ahhoz, hogy a globalizációt enyhítsük, szabad kereskedelmi egyezményekre van szükség, ezekben, akik, amely egyfajta rendszer teremteni azon szereplők számára, akik ebben a rendszerben részt vesznek. Itt van valami ellentmondás. Egyrészt azt az érvet halljuk, hogy lehetőséget kell biztosítani a vállalatok számára, hogy akár az államokat is megtámadják, viszont egy olyan fejezet is kell, amely a fenntartható fejlődésről szól. Ez mit jelent? Ezzel a globalizációt szabályozzuk, vagy éppen ellenkezőleg? Ez az, ez az intézkedés gerincét képez, képezi. Ott vannak például a háborús övezetből származó ásványi anyagok. amikor due diligence-ről beszélünk, akkor az regularizáció vagy deregularizáció? Amikor a Rana Plaza-val kapcsolatban nem jutunk előre, persze itt globális értékrendszerről van szó. A kérdés csak az, hogy milyen következtetést vonunk le ebből. Amikor a globális értékrendszerről beszélünk, én azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes megközelítés. Lehet, hogy kicsit túl divatos, de nagyon érdekes és pragmatikus megközelítése a globalizációnak. Szápír úr egy meghallgatás alkalmával azt mondta, hogy a globális értéklánc integrációja nem azzal a hatással jár-e, hogy a több oldalúság kontra két oldalúság kérdését is átgondoljuk. Kérdésem, hogy ezzel nem kell-e a különböző normák hierarchiáról beszélni ismételten a környezetvédelmi, kereskedelmi, fejlesztési egyéb normák hierarchiájáról. hierarchiájáról. A szabad kereskedelem néha szociális károkkal jár. Erről tegnap is beszéltünk például, ezt tudomásul kell venni. A globalizáció egyre fejlődik, ez hatással van a gazdasági rendszerre, és éppen ezért el kell ezeken a kérdéseken gondolkodni. Én azt szeretném például viszont látni a jelentésben, hogy például ugye most a bizottságnak különböző értékeléseket kell végrehajtania. Alapvetően két modell van a szabadkereskedelmi egyezmények kiértékelésére, a ttip kapcsolatban is láttuk. Az egyik modell helyes, a másik pedig hamis. Szerintem nem. Van gazdasági szempontból két legitim modell is, de nem ugyanaz eredményre vezetnek. Mit kell ilyenkor csinálni egy hatástanulmánynál, vagy egy értékelésnél? Azt kell, arra kell kényszeríteni a bizottságot, hogy mind a két modell szerint végrehajtsák a folyamatot? Szerintem érdemes lenne minden olyan utat végigjárni, amely információhoz vezet. Ami a kereskedelmi védelmi mechanizmust illeti, remélem, a parlament kiáll majd emellett, tehát egy olyan kereskedelmi politikára van szükség, ami, öm, illetve azt gondoljuk, hogy olyan kereskedelmi mechanizmusokat vagy kereskedelmi politikát tudunk tudunk kialakítani, amely jót tesz mindkét partnernek, és még védi az értékeinket is, az nagyon, az nagyon naív. Köszönöm szépen. Egy aspektusra szeretnék kitérni itt az új kereskedelmi stratégiával kapcsolatban, ezt kell elmélyíteni szerintem. Ez egy fontos felvetés. A bizottság egy értékalapú kereskedelmet akar, ezt állítja. Ez azért érdekes szerintem, és hogyha ezt végig gondoljuk, akkor számos kérdés vetődik fel, és úgy gondolom a jelentésben is el kell mélyíteni ezt még. Az egyik dolog teljesen jogos, aki értékalapú kereskedelmet akar, az ott átfogó fenntarthatósági fejezeteket kialakítani. Mit is jelent ez? Hogyan alakul ez a különböző partnerek kapcsán egy fenntarthatósági fejezet másképp alakul az Egyesült Államokkal, mint mondjuk afrikai államokkal? Aztán felvetődik a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a gyakorlatban végrehajtani, keresztül vinni mi lesz a vége, akár kereskedelmi szankció, vagy inkább azt kell hangsúlyozni, hogy ezt összekötjük más politikai területekkel, tehát a koherens politika, mint felvetés itt előkerül. Szerintem ezt végig kell gondolni, és én úgy képzelem, hogy ha már jelentést írunk hozzá, akkor ezt jobban el kell mélyíteni. A második pont, amely ezzel szorosan összefügg, hogyha itt van ez a kereskedelmi fejezet, akkor ez csak egy dokumentum, hogyan tudjuk ezt átültetni a gyakorlatba, hogyan tudjuk a monitoring folyamatokat kialakítani, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a civil társadalmakat bevonjuk a monitoringba, milyen kompetenciákkal rendelkeznek az ilyen csoportok, mi történik, ha bizonyos visszaéléseket tárunk fel, vagy ami nincs rendjén, vagy a tanácsadó csoport, vagy bármilyen nevet is adjuk neki, ezt hogyan tudjuk pénzügyileg kialakítani, hiszen találkozni is kell. Hát vannak nagyszerű fenntarthatósági fejezetek, ahol aztán nagy látjuk, hogy a civil társadalom négy évente egyszer találkozik, tehát akkor inkább el is hagyhatjuk. És ezt az ellentmondást szerintem itt még nem dolgoztuk fel, nem világítottuk meg, és ez azért az előadó részéről is felvetődik a multilateralizmussal kapcsolatos hozzáállásunk, állásfoglalásunk, hogyan tudunk azzal bánni, hogy egyrészt azt mondjuk, hogy multilateralizmust akarunk, de bilaterális kereskedelmi megállapodásokat akarunk aláírni, hogyha alapú kereskedelemről beszélünk, meg fenntarthatóságról, akkor a multilateralizmus egyáltalán elképzelhető ebben a formában hogyha most nem absztrakt elvek szintjén akarunk mozogni, hanem le akarjuk vinni a konkrét lépésekre a kereskedelem politikában. Szerintem itt még megoldatlan kérdések vannak, és ezt a kérdést fel, jobban fel kell tennünk szerintem, mert ez abban az irányban mutat, amit Helmut Scholz mondott, mit kezdünk a világ dinamikus változásával, a világ gazdaság változásával, és Helmut a demográfiai fejlődésről beszél, de vannak mások, és hogyan lehet ezt egyáltalán leképezni egy kereskedelem politikában. Emmanuel. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, très rapidement, un des mérites quand même. Köszönöm szépen. Ennek a szövegnek azért vannak erényei is. Ugyanis nem naív, a bizottságtól megszoktuk már, hogy elég naív szövegeket készít. Itt ez nem jellemző. Sokszor a bizottság nem méri fel, hogy milyen hatással járhat egy-egy intézkedés szociális jogokra vonatkozóan, vagy a munkavállalókra vonatkozóan. Azt mondja a néppárti kolléga, hogy, hogy megállapodásokra van szükség. Valóban, de nem bármilyen áron, tehát nem lehet bármit megtenni. Egy dologra térnék én vissza, a mögöttem jobb oldalon ülő kolléga is elmondta ezt. Nos, ezen dokumentumon keresztül össze kell kapcsolni a kereskedelmi politikánkat és az iparpolitikánkat. Nagyon fontos, hogy meglegyen ez az, ez az összekapcsolódási pont. Csak így lehet a jövőben egy kereskedelmi stratégiát kialakítani, mondjuk Kína piacgazdasági státuszával kapcsolatban. Ez szerintem nagyon fontos a globális értéklánc dicséretes célkitűzés, de nem szabad, hogy ez legyen az ürügy arra, hogy ibarunkat veszni hagyjuk. Azt hiszem, ezt még majd ki kell egészíteni a jövőben, vagy ezt be kéne venni ebbe a jelentésbe. A kollégámnak igaza van, az új generációs szabadkereskedelmi megállapodásoknak hatása van a civil társadalomra is, erre oda kell figyelni, talán erre is kéne utalni, vagy ezt kicsit kidomborítani a dokumentumot. Köszönöm, Jude következik. Köszönöm. Nagyon sok mindent elmondtak már a kollégák, a munkadokumentum szerintem nagyon jó. Néhány észrevételem lenne arról, hogy mit kéne még szerintem egy kicsit jobban kihangsúlyozni. Első dolog, a szabályozók együttműködése, új generációs kereskedelmi megállapodások. Erről nem nagyon szól a munkadokumentum, pedig a legtöbb tárgyalásnak éppen ez áll a középpontjában jelenleg. Horizontális módon kell egyértelművé tenni, hogy pontosan mi folyik ezen a területen demokratikus ellenőrzésre van szükség, illetve a szabályzási jog megvalósításra. Úgy gondolom, hogy a TTIP kell, hogy például szolgáljon a különböző záradékokkal kapcsolatban, például, hogy a kereskedelmi megalapodásokban a közszolgáltatások szerepeljenek -e, avagy a munkavállalók jogainak védelmét, vagy a, a munkaerő piaci szabályok és védelmek fenntartását is ide sorolnám. Emmanuel véleményének nagyon örülök. Örülök a kapcsolatnak a iparpolitika és a kereskedelmi politika között. A tanács és talán, hogyha mázlink van, akkor az Egyesült Királyság kormánya is megpróbálja a kereskedelmi védelmi mechanizmusok felé elmozdulni. Modernizációra nagy szükség van, annak sem értelme, hogy olyan határozat szülessen a tanácsban, amely nélkülözi a parlament kiváló módosításait és ajánlásait. Egy egyértelmű tervre van szükség a bizottságtól, hogy hosszú távon a sok oldalúság vagy több oldalúságot hogyan lehet megvalósítani. Ezt a, ezeket a kitételeket kéne megerősíteni a munkadokumentumban. Köszönöm, minőr asszony. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik dank mevrouw Begin voor haar rapport en mevrouw eh, Begin. Köszönöm szépen. Begin asszony a tisztességes kereskedelemmel kezdi ezt a munkadokumentumot. A bizottság még mindig hisz a szabad kereskedelemben, egy láthatatlan kézben, amely amelyen keresztül, vagy amelyek segítségével lehet érni azt, hogy a kereskedelem mindenkinek eh, jót tegyen, megszünteti a politikai stabilitást, mindenki számára lehetővé teszi, hogy, vagy elérhetővé teszi a nyersanyagokat. Nos, az egyik eredmény a NAFTA. Ez is bizonyítja, hogy nem minden tisztességesen osztottak szét, növekedett a munkanélküliség, nagyon sok gazda elvesztette munkáját, csődbe megy. Jó lenne, hogyha különböző garanciákat adna a bizottság meg kell vizsgálni azt, hogy a kereskedelmi egyezmények hatását hogyan értékeljük. Ezt folyamatosan vizsgálni kell. Mi a helyzet tehát a kereskedelmi politikával, és hogyan lehet a jövőre nézve a hatásokat megjósolni? Egyetértek Kaspariuval, bizonyos tekintetben meg kell állítani a megállapodásokat, tárgyalásokat. Köszönöm. Ehm, sottoscrivo molti dei punti che sono stati già sollevati dai colleghi, quindi non li... Eh, Köszönöm. Sok kollégával értek, nem szeretném megismételni az, azt, ami már elhangzott. Egy dolgot hadd mondjak el, erre egy bizonyos értelemben utaltak, de azért szeretném kihangsúlyozni. A bizottság és a parlament közötti kapcsolat átláthatóság, illetve a többi érintett fél közötti kapcsolat átláthatósága nagyon fontos. A TTIP tárgyalásokra vonatkozóan ugye felmerült az, hogy a dokumentumok nem nyilvánosak, ugyanez megvalósult a TISZ-val kapcsolatban. Jó lenne, hogyha ez lenne automatikusan az eljárási mód. Például Kínának a piac gazdasági státusz megadása is ide tartozik. Nagyon fontos, hogy párbeszéd alakuljon ki a bizottsággal, hogy legyen az érintett felekkel, illetve a civil társadalommal egy nyilvános egyeztetés. Ezt kéne kiemelni. Nem elég az, ami eddig történt. Ez fontos ugyan, de ha új generációs megállapodásokra vágyunk, akkor sok függ ugyan a tartalomtól, de attól is, hogy hogyan hozzák meg ez a, ezeket a megállapodásokat, és az Európai Parlament véleményét is nagyban figyelembe kell venni. Rendben, és mielőtt az Európai Bizottságnak adnám meg a szót, örülök, hogy a Régiók Bizottságának előadója is itt van, Richmond képviselő, Richmond úr, aki a Régiók Bizottságának készíti a jelentését. Kérném, hogy lehetőleg röviden fogalmazzon. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy itt lehetek, és köszönöm a meghívást. Decemberben neveztek ki előadónak és az ECON előtt kerül sor megvitatására a hónap végén, mielőtt lehetőleg, remélhetőleg áprilisban kerül a plenáris elé. Bizonyos kérdésekre szeretnék kitérni a stratégia kapcsán, ami fontos az Európai Unióban. Ez a közlemény igazából nem forradalmi, ez egy munkadokumentum, amely egy megfelelő alapot kell, hogy szolgáltasson a megállapodások tárgyalásához az elkövetkezendő öt évre nézve. Különböző bírálatok illették a TTIP tárgyalások során a bizottságot, és a régiók bizottsága, ahogyan a TTIP és a TISA esetében is megtette, azt kéri, hogy fokozottabb legyen az átláthatóság a kereskedelmi megállapodások tárgyalása során. A regionális parlamenteket is be kell vonni a megállapodások lezárása előtti szakaszba, egyértelműen látni kell, hogy mit fednek le ezen megállapodások. A helyi regionális hatóságokat is be kell vonni a különböző helyi szolgáltatások kialakításában és a megállapodások tárgyalásában. A különböző régiókat más és más módon fogja, fogják érinteni a kereskedelmi megállapodások, ezért biztosítani kell a bevált gyakorlatok megosztását. A stratégiának biztosítania kell azt, hogy a helyi és regionális hatóságok számára is előnyösek lesznek a beruházási lehetőségek, amelyeket a szabadkereskedelmi megállapodások nyújtanak. A földrajzi diverzifikációt is biztosítani kellene a megállapodásokban, hogy a növekedést lehetővé tegyük. A gazdaság ugye rá van utalva az exportra, a növekedés és a munkahelyteremtés céljából egyenlő lehetőségeket kellene biztosítani a tagállamok között és a régió között is, valamint a tengeren túli térségekkel. A mezőgazdaság, a szolgáltatások is kedvezményezetjé kell legyenek a kereskedelmi megállapodásoknak, és ebben a kontextusban javítani kell az európai vállalatoknak a globális értékláncba való integrációját, különös tekintettel a KKV-kre. Ez a közlemény több alkalommal hivatkozik a KKV-kre, akik a helyi és regionális fejlődés gerincét alkotják, ezért az EU kohézió szempontjából is kulcsfontosságúak. A nemzetközi standardek általában magasabbak a KKV-kra nézve, mint a nemzetközi vállalatokra nézve, ezért örvendetes, hogy az Európai Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít ebben a stratégiában a KKV-knak, figyelembe véve azt, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek a kereskedelmi liberalizáció kapcsán. Őket be kell vonni a párbeszédbe, amikor a bizottság egyeztet a tagállamokkal a kkv szükségleteiről. Fontos a helyi, regionális aspektusok figyelembe vételek, különböző programok, amelyekben szerepet kapnak a helyi érdekelt felek is. Azonosítani kell a hiányosságokat is, hogy a különböző negatív hatásokat és egyenlőtlenségeket csökkenthessük. Reméljük, hogy ez a jelentés figyelembe veszi majd azon ajánlásokat is, amelyek különös tekintettel hangsúlyt helyeznek a helyi és regionális hatóságokra, hogy az Európai Unióban a területi és gazdasági kohéziót előmozdítsuk. Köszönöm a meghívásukat, és köszönöm az előadónak, Begin asszonynak is az együttműködését. Úgy tűnik, hogy Dante urat, úrról megfeledkeztem, úgyhogy most meg is adnám neki a szót. Jézus Kuda. Semmi gond, elnök úr, elnézést, csak egy percre venném igénybe a tör- türelmüket, köszönet Begin asszonynak a munkadokumentumért. Két dolgot szeretnék mondani, ami miatt hát nem volt tökéletes, tökéletes a bizottság stratégia tervezete. Schuster kolléga beszélt arról, hogy nagyon fontos a kereskedelmi politika és az iparpolitika közötti kapcsolat. A bizottság sokszor nem iparosodott, hanem a harmadik szektorban erős európai elképzelésből indul ki. Azt gondolom, hogy az erre való utalás, illetve a valós helyzete való utalás hiányzik a munkadokumentumból. Még egy dolog, ezt már mondták előttem, Kína és a piacgazdasági státusz, a bizottsági a bizottsági dokumentum itt hiányos. Egy aspektust szeretnék itt fölvetni. Egyébként ez egy szóbeli kérdésben is helyt kapott. az, a kereskedelmi partnerék megválasztására vonatkozóan. Még egy dolog, a regionális vagy kétoldalú megállapodások kérdése. Szerintem végre egy újabb, végre egy pozitív fázis kezdődött el a Mercosurral sok év stagnálás után. Szerintem ezt nagyon nagy lendülettel kéne továbbvinni ezt a pozitív tendenciát. Köszönöm szépen a bizottság bizottságnak adok szót egy új funkcióban, régóta ismerjük, de most osztályvezető a stratégiai, kereskedelmi stratégiai osztályt vezeti, parancsolj. Köszönöm szépen, szépen, újra és újra szívesen jövök ide Mindenképpen köszönetet mondok az előadónak a munkadokumentumért, és nagy örömmel várjuk a jelentés megszületését, és nagyon rövid leszek. Egyébként csak emlékeztetni szeretnék, hogy a fő célja a mi stratégiai kommunikációknak kereskedelemben, hogy három dolgot tegyünk. Az első, hogy a kereskedelem politika politikai jellegét is szem előtt tartsak, újra és újra felhívták itt a figyelmet a parlamentben is erre, hogy az EU a szociális modellt, a közszolgáltatások, a fenntartható fejlődés elősegítése és a transzparencia, az átláthatóság elősegítése, ezek a központi politikai célgitűzések, és ezt szem előtt is tartjuk a kötelezettségvállalásaink során, amelyek szerepelnek a stratégiai dokumentumban. A második nagy vonal a kommunikációnkban, hogy a politikánk hatékonyabb legyen és célra vezetőbb. Ez fontos része a tárgyalási agendánknak is, ide tartozik a WTO tárgyalás sorozatunk is. Nairobi után a WTO-ban az EU új ötleteket kíván bevinni a szervezet munkájába, új témákat kíván felvetni, és új módszereket is a már meglévő témák megtárgyalásában, hiszen eredményre akarunk jutni. Mindez természetesen egy ambíciózus menetrende, ehhez megfelelő forrásokra van szükség, és önök is tudják, hogy mennyire nehéz az erőforrás rendszerünk, vagyis fokozatosan jutunk előre, természetesen mi is látjuk, hogy a hozzáférhető források korlátosak, és ezt az aspektust is szem előtt kell tartani ebben a tekintetben felhívnám a figyelmet egy dologra, hogy, hogy egy a kereskedelmi stratégia végrehajtásáról éves felvizsgálat legyen. Azt hiszem, hogy egy év nem igazán alkalmas arra, hogy ténylegesen megítéljük, mi történt, ezért talán amit Lange úr is javasolt, hogy legyen mondjuk az első két évvel az indítás után 2017-ben kerülne sorra, ebben az esetben jobban látnánk, hogy valójában mi is történt a végrehajtás területén, a stratégia hogyan kerül át a gyakorlatba. Egy fontos pont, amit még felvetnék, a vég, az a kereskedelmi megállapodások végrehajtása, a tárgyalás az egyik dolog, a másik a végrehajtás, mert ténylegesen el is kell érni azt, amit szeretnénk, vannak gazdasági ígéretek, ígérvények, amelyeket itt rögzítünk, vonatkozik ez a különböző ágazatokra, kis és középvállalatok, stb., vagy a fenntartható fejlődés, vagyis a végrehajtás fontos, ezt monitorozni, figyelemmel kell kísérni, a hatásokat ki kell értékelni, és ez természetesen a fenntartható fejlődés egyik alapvetése ennek a felülvizsgálatnak, és ez egy külön fejezet, ezért aztán kötelező is ilyen szempontból. Különböző módon hajtják végre az előírásokat természetesen vagy a klímaváltozással kapcsolatos megállapodása, amire hogy nincsen vitarendezési fejezet de ez nem azt jelenti, hogy nem lenne kötelező, amit, amiben ott megállapodtak. Ez egy jogilag kötelező helyzet, és ugyanez mondható el a fenntartott a fejlődési fejezetekről is, tehát ezeket végre kell hajtani, jogilag kötelezőek ugyanolyan fontosak, mint más fejezetek, és ugyanúgy ellenőrizni fogjuk a végrehajtásban, mint minden mást a megállapodásból, és biztosítani szeretnénk, hogy az érintettek ennek tudatában legyenek, a civil társadalomot pedig teljesen bevonjuk ezekbe a lépésekbe. Láthatták a jelentésben, hogy partnerséget indítunk, nem csak a tagállamokkal, hanem a parlamenttel is együttműködünk, a civil társadalom képviselőivel, és szeretnénk megkérni a parlamentet, hogy a, mondja el, hogyan tudja elképzelni a részvételét ebben a partnerségben. Itt most befejezem, örömmel várjuk a jelentést, és szívesen tovább dolgozunk Önökkel. Köszönöm szépen, Biengi asszony, szeretne még reagálni? Igen, sok, sok időt nem fog igénybe venni azt, amit mondani akarok, mert először is sok időnk nincs, másrésztről pedig hát ez volt az első eszmecsere. Egyetértek azzal, amit a legtöbb kolléga mondott. A munka dokumentumnál nyilván sokkal nagyobb lesz a merítése az első verziónak majd, a véleménytervezetnek, fontosnak tartom, hogy egyértelmű prioritásokat elevenítsük meg, hogy a bizottság számára is egyértelmű legyen, hogy mire van szükség. Nos, szerintem a releváns kérdések mellett egyértelműen nem szabad elmenni, meg kell nézni azt is, hogy milyen hosszú távú célkitűzéseik vannak, első körben az öt éves, az öt éven belül végrehajtható célkitűzésekre kell koncentrálni. És azt gondolom, hogy nem olyan kérdéseket, vagy nem olyan érveket kell itt ismételten megjeleníteni, amit már többször elmondtuk, hanem az új csapást kell itt megszabni megköszönöm a lerülő a munkát az jelentéstevőknek, és azt hiszem, hogy a mai kiváló első eszmecsere után kiváló munka is következik. Köszönöm. Semina für äh, äh, der äh, Kis és középvállalatokkal kapcsolatos szemináriumunk is lesz a stratégia helyben. Április 20-án, 21-én megvitetjük ezt a jelentést, és minden bizonyal júniusban fogunk szavazni róla. Ezzel lezárom ezt a napirendi pontot, a 16 harmadik pont következik, egy 2010-es jelentés értékelése. Forenza asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, aki együtt működött velem a jelentés elkészítésének első fázisában. Köszönet az jelentéstevőknek, köszönet a bizottságnak támogatásukért, nagyon sok adatot, értékelést kaptunk tőlük. Ahogy azt az eszmesere során már elmondtam, a jelentés célja az, hogy a 2010-ben készült ajánlások végrehajtását értékelje, illetve ajánlást kell megfogalmaznunk a bizottság felé az Európai Unió kereskedelmi politikának végrehajtásával kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy a parlament a kereskedelmi politikával kapcsolatban is rendelkezzen ellenőrzési joggal. Ez volt az előző napirendi pontnak is az egyik következtetése. Nos, egyértelmű, hogy nagy szükség van tehát erre a jelentésre, de nem könnyű ezt végrehajtani. Nos, új adatok merültek fel a 2010-es időszak, 2010-2016-os időszakról, kereskedelmi adatok, és három állásfoglalásra reagálni Alapvetően ez a jelentés, ennek a nyomon, ezeknek a nyomon követéséről van szó. Nos, a cél az, hogy bizonyos tartalmi elemekre koncentráljunk, ezt örömmel tesszük meg. Jó magam és az árnyékjelentéstevők is a többi kolléga is. Megpróbáljuk ha megfelelően képviselni mindazt, amit megfogalmazunk a tervezetben. Most röviden vázolnám, hogy miről szól a jelentés, de nem leszek kimerítő. Abból indulnék ki, hogy, hogy azzal kezdeném, hogy pontosan milyen céllal születik meg ez a jelentés. Az ajánlások és az állásfoglalásokban az emberi jogok, a környezetvédelmi célkitűzések, illetve az Európai Unió konkrét fellépése között nagyon nagy a hiátus, ezt kell csökkenteni, főleg eh, környezetvédelmi, szo szociális és emberi jogi szempontból nagyon nagy, tehát ez a különbség. Egyértelmű, az előző napirendi ponttal kapcsolatos vitából is, hogy új egy, egyensúlyra van közték szükség a kereskedelmi szerződések és a különböző emberi jogok között. Nagyon fontos, hogy prioritásaik legyenek az európai kereskedelmi politikának. Szerintem ez nagyban attól függ, hogy a különböző szociális környezetvédelmi és emberi jogi normák megvalósulnak-e. A jelentésnek tehát az egyes számú célja az, hogy, az, hogy a szándék, a nyilatkozat és a konkrét hatás közötti különbséget valahogyan csökkentsük és jó lenne, hogyha mindez, amit most ajánlunk, az megvalósulna, és javulás történne a munkajogi normákban, a környezetvédelmi normákban és a szociális normákban. Szerettük volna tehát, hogyha prioritásokat tudunk megfogalmazni. Egy, nemzetközi konszenzust kell kialakítani a WTO reformjával kapcsolatban, amelynek egyes számú célja az emberi jogok védelme és a környezetvédelem. Különböző ügynökségeknek, ENSZ ügynökségeknek kell együttműködni, például az ilo de nagyon fontos az is, hogy például a WTO Trade Policy Review-ja is ö, szerepet kapjon ebben a folyamatban. Emberi jogi záradékok már gyakorlatilag minden kereskedelmi megállapodásban vannak. Kérdés az, hogy ezek mennyire hatékonyak. Jelenleg csak nagyon súlyos emberi jogi jogsértések esetében aktiválják ezt az áradékot. Úgy gondolom, hogy ezen túl kell lépni, és sokkal hatékonyabban kell alkalmazni ezeket a védzáradékokat. Ezek értelmében pedig ezeket a záradékokat eh, akkor is lehet eh, aktiválni, hogyha a helyi civil szervezetek, vagy a helyi lakosság megszenvedi egy-egy megállapodás hatását. Mint említettem, tehát hatékosságra kell törekedni, és kötelező érvényű normákra. Az ilo van egy 8 plusz 4 pontból álló alapjogi, e munkajogi principiuma, ezeket kell megvalósítani. Nagyon fontosnak tartom az, hogy meglegyen a megfelelő párbeszéd a civil társadalommal, a különböző tanácsadó csoportok véleményét is meg kell hallgatni, és nekik is feladatuk az, hogy ellenőrizzék a megállapodásokat. Ami a Human Rights Impact Assessment-et illeti, ez mindenképpen előrelépés. A bizottságnak vannak újabban útmutatásai, ez is pozitív, de ezeket a megállapodás életbe lépése előtt is már nyomon kell követni. Fontosnak tartom, hogy szociális jogok, illetve szociális védelemmel, illetve a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos témákat is vizsgáljon a bizottság. Az előző napirendi pont vitáját idézném még egyszer, nagyon sok kritikus megjegyzést hallottunk. Az európai kereskedelmi politika gender blind kell, hogy legyen. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem teszünk eleget az emberi jogi kívánalmaknak. A Human Rights Assessment a női jogokkal kapcsolatban egyértelműen kimondták, hogy ezek is alapvető emberi jogok, tehát nem csak a hatástanulmányokban, nem csak az export és exante hatástanulmányokban, hanem a teljes kereskedelmi politikában meg kell nyilvánulnia a nemek közötti egyenlőség szempontjának. Most próbálom még jobban összefogni. Nézzük a klímaváltozás kérdését. A COP21 új elemeket vitt abba, hogy az Európai Unió hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy minimalizáljuk a globális felmelegedést. A környezetvédelmi jogok, jogok liberalizációja is egyfajta pozitív, mm, pozitív módosulást jelent a jelenlegi gyakorlathoz képest. Nos, ezzel a témával kapcsolatban, a fenntarthatósággal kapcsolatban, tehát a környezetvédelmi fenntarthatással kapcsolatban hatósággal még sok mindent mondhatnék, de nem nagyon van már erre idő, úgyhogy csak ennyit. Viszont beszélnék a vállalatok szociális felelősségéről, ez a harmadik fejezet. Úgy gondolom, hogy radikális megközelítés váltásra van szükség, még fél perc és befejezem. Tehát jelenleg csak önkéntes viselkedés mintákról van szó, amelyeket egyáltalán nem ellenőriznek, mert ezt kéne megváltoztatni. A profit keresés szerintem csak akkor legitim, hogyha megfelelően figyelembe veszi az adott vállalat, hogy milyen hatással van az adott régióra, az adott közösségre. A GSP-ről, a GSP pluszról, a fiatalkorúak munkájáról most nem tudok beszélni, de remélem, hogy jó lesz az együttműködés a kollégákkal, és olyan jelentést fogunk létrehozni, amely hatékony lesz, és amelyel be tudjuk azt bizonyítani, hogy a kereskedelem nem jelenti egyértelműen az emberi jogok csökkenését. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék Forenza asszonynak köszönetet mondani ezért a tervezetért. Nézzük először az emberi jogi kérdéseket, illetve a környezetvédelmi megfontolásokat a kereskedelmi megállapodásokban. Mi is támogatjuk az emberi jogi záradékokat az Európai Unió kereskedelmi megállapodásaiban, és úgy gondoljuk, hogy mindig a megfelelő megfogalmazásra kell törekedni. De a GSP-GSP plusz rendszerről is meg kell emlékezni, hiszen a nemzetközi kereskedelemben ezáltal is nagyon jól megvalósulnak az emberi jogok. Ezzel kapcsolatban egyébként lesz majd egy meghallgatás, ami pedig a fenntartható fejlődés kérdését illeti. Ezen keresztül megfelelő szociális normákat lehet belevinni a kereskedelmi megállapodásokba, és fontosnak tartom, hogy ezen kérdésekkel kapcsolatban megfelelő párbeszéd alakuljon ki a civil társadalommal is. Klímaváltozás. Fontosnak tartom, hogy itt eleget tegyünk a felelősségvállalásunknak, megfelelő integra- megfelelő interakcióra van szükség a kereskedelmi politika és a klíma politika között. Erre utal azonban a jelentéstevő is. Fontosnak tartom azt is, hogy az Európai Unió az Európai Unió eleget tegyen a vállalatok szociális szerepvállalásának is, illetve az Európai Parlament 2010-ben meghozott ajánlásait a bizottság megfelelően komolyan vegye. 2010-ben született egy olyan, megáll, született egy olyan ajánlás is, amely a gyermek munkát tiltja, ezt kell megvalósítani az összes kereskedelmi partnerünkkel. Köszönöm, Jude. Köszönöm szépen, köszönöm az elvégzett munkát a jelentős tervezeten. Ez mindenképpen jó alapot nyújt a munka megkezdéséhez, ez a gender hivatkozás egy fontos hivatkozás. Az árnyék előadókkal és másokkal is igyekszünk majd javítani a szöveget, ahol szükségesnek tartjuk. Azt gondolom, hogy felvizsgálatra és szükség van, mi történt 2010-es állásfoglalás óta, amit akkoriban a parlamentben elfogadtunk, és egy kicsit szomorú végül is, hogy az egyetlen hivatkozás a, a, a két korábbi állásfoglalásra. Igenis el kell számoltatni az Európai Bizottságot, hogy az elfogadott állásfoglalásokhoz hogyan alkalmazkodott mindeddig. Nem kell újra kezdeni mindent előről, hanem igenis vannak hat éves ajánlásaik, mit sikerült elérni, mit nem sikerült elérni, és miért nem sikerült elérni. Lehet, hogy megvan az oka ennek, de akár olyan okok is lehetnek azok, amelyeket külön meg kell vizsgálnunk. EU kontaktpontok létrehozását kértük, végrehajtatóságot kértünk vizsgálat esetében. GSP, GSP plusz vizsgálatot kértünk természetesen, de munkavállalói jogok és környezetvédelmi jogok betartását is elvárjuk, ezzel jobban oda kell figyelni, a szociális partnerek bevonása, feljebbviteli mechanizmusok kérdése, amikor vitákra kerül sor, aztán vitarendezési eljárások is nagyon fontosak, olyan módon, hogy azok tényleg eletrendőek legyenek a büntetések, és konkrét gyakorlati példákról is beszéltünk, például amikor tegnap itt járt az ILO főigazgató helyettese, és meg kell nézni, mi történt, és sok minden nem történt meg természetesen. El kell számoltatni ezzel kapcsolatban az Európai Bizottságot. Mindenképpen érdemes az álláspontunkat frissíteni, hiszen a valóságban sok minden történt. Egy csomó tapasztalatot szereztünk a kereskedelmi megállapodásainkkal, van amelyik jó, van amelyik kevésbé jó és a végrehajtás, mint külön pont, amikor a fenntarthatósági fejezetekről beszélünk, és itt tényleg a hazai tanácsadó testületekkel komoly gondjaink vannak, a partnerországokban is vannak nehézségeink, hogy hogy állítják össze a tanácsadó testületeket, de az EU-n belül is vannak problémák, amikor hazai EU-s tanácsadó testületekről beszélünk, hiszen meg kell állapítani, hogy nem mindig ideális a szerep, amit játszanak egy új tárgyalás. Éppen ezért a forrásokat is meg kell említeni, ezek komoly aggályra adnak okot, az erőforrások, a GSP, a GSP+, erre is reagálnunk kell, hiszen van egy szakpolitikai célkütőzés, és másrészt mit sikerült elérni a kettő között szakadék tátolunk gyakran. Van egy sor pont, ahol szisztematikusan megsértik a szabályokat, ezt az ILO elismerte és jelentette is nekünk, ennek ellenére nem igen történt semmi a kereskedelem politikánkban tehát módosítókat fog megfogalmazni delegált jogszabályokra a GSP-vel kapcsolatban, hogy megállapítsuk, hogy a nemzetközi standardek mennyiben teszünk eleget, és a szociális partnereknek megfelelő szerepet juttatunk -e. Itt összefoglalva elmondhatom, ez egy fontos jelentés, és időt kell szánnunk erre a jövőben, hogy alapos a megvétások de mindenképpen várom a munkát, és konstruktív együttműködésre készülök az előadó val és az árnyék előadókkal. Remélem, hogy jó jelentés születik, amely azok érdekében működik majd, akik kint a terepen dolgoznak. A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a munkavállalói jogok kerülnek előtérbe. Ilyen értelemben kell dolgoznunk, és gyakorlati tapasztalatokat kell világosá tenni, hozzáférhetővé tenni itt a parlamentben. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, bevezetem ezennel a beszédidő intézményét, mert különben nem tudjuk befejezni a programunkat. Van egy vendégünk is, aki egy tanulmányt bemutat, nem fog működni, hogy 10 perc egy hozzászólás. Legyenek szolidárisak, jó? Mert különben tényleg bevezetem ezeket a beszédidőket. Zaradil úr. Köszönöm szépen. Ne aggódjon, elnök úr, tényleg rövid leszek. Ezt a szociális jogok, emberi jogok, környezeti sztendernek, vállalati felelősségvállalás gyakran kerülnek szóba, gyakran élnek ezzel ki, és aknázzák ezeket. Azt szavakat, és túlpolitizálják sajnos időnként. Abban egyetértek, hogy a fő területeken oda kell figyelni az Európai Parlamentnek, de megfelelően kiegyensúlyozott móddal és mércével. És azt kell megvizsgálni, hogy hogyan tudunk kitérni egy érintett ország fejlődési szintjére, és ebből kell kiindulnunk és a gazdasági fejlődését nem szabad korlátozni egy ilyen országnak. Amikor a vállalatok társadalmi felelősségéről beszélünk, természetesen egyetértünk, hogyha ott beruházunk, akkor garantálni kell, hogy megelőzzék az adóelkerülést, a korrupciót, és kockázat értékelési rendszereket is alkalmazzanak, az emberi jogokat, a környezetvédelmet is szem előtt tartsák. A kérdés most az, hogy milyen szintet kényszerítünk rá ezen országokra, vagy inkább az önkéntes megközelítést alkalmazzuk. Tudjuk, hogy számos vállalat a társadalmi felelősséget előtérbe helyezi, és talán jobb ebben az esetben egy önkéntes megközelítés, mint egy kikényszerített a második pont eh, az emberi jogi klauzulák eh, a megállapodásokban. Igenis, komolyan kell vennünk, ezt vegyünk részt ebben, de a kondicionalitás feltételesség politikáival kapcsolatban fenntartásaim vannak, vagy hogyha benchmarkokat akarunk alkalmazni, itt óvatosnak kell lennünk. Úgy gondoljuk, hogy hogy bizonyos körülmények között ez megakadályozna bennünket abban, hogy egyáltalán megkezdjük a kereskedelmi tárgyalásokat. Egy utolsó megjegyzés, itt konkrétan Vietnámról beszélnek a 9. pont alatt, mint állandó előadója vagyok ennek az ügynek, és nem támogatom ezt a köt elvárást. Két jelentést is készítettünk csak elmúlt évben Vietnámmal kapcsolatban, az egyik lett az szabad tárgyalásokkal, a másikat a PCA ratifikáció kapcsán készítettük, és nem látom a szükségességét annak, hogy Vietnámról évről évre három jelentést készítsünk. Ennyit szerettem volna. Ská Keller. Um, köszönöm az előadónak úgy gondolom, hogy eh, ez a jelentés már nagyon jó kiinduló pont. Természetesen ezen erősíthetünk még módosítók formájában. Számunkra nagyon fontos, hogy a kereskedelem a, eh, koheren, a politikai koherenciát is eh, figyelembe vegye, azt, hogy hogyan érjük el a fejlesztési célkitűzéseket. Nem szabad, hogy ezt akadályozza a végrehajthatóság, megerősítése célból kulcsfontosságú, tehát hogyan biztosítjuk azt, hogy az emberi jogi záradékok valóban érvényesülnek. Tehát a kötelező érvényű záradékok szerintünk a megoldás. Továbbá a hatásértékelés szintén olyas valami, amit fontosnak tartunk, ugyanis valóban mérnünk kellene azt, hogy milyen hatással vannak ezek nem csak a gazdaságra, a GDP alakulására, hanem olyan kérdésekre is, mint az élelmiszerekhez való hozzáférés. Vannak ugye fenntarthatósági iránymutatások ezen a területen, és ez számunkra kulcsfontosságú. A végrehajthatóság szempontjából ugye ott van a GSP Plus is, amiről a kollégák már említést tettek, és hogyan biztosítjuk az egyezmények végrehajtását. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása szempontjából is fontos a végrehajthatóság. Egyértelmű, hogy a vállalatoknak az emberi jogi záradékokat figyelembe kell tartani, nem szabad lehetővé tenni az adó elkerülést, és ezt szerintünk nem lehet elérni az önkéntes alapon. Az éghajlat változásának küzdelem is fontos, ott van ugye ez a nemzetközi megállapodás, biztosítani kell, hogy érvényesül, tisztelemben tartják, és a kereskedelmi politika ehhez hozzájárulhat. Pozitív is lehet az éghajtváltozás elleni küzdelemben, ha például a technológia transferről beszélünk, ezt ösztönözni kellene, de természetesen a kereskedelem azt is jelenti, hogy a kereskedelem óriási költségekkel járhat az éghajtváltozásra nézve. Tehát a szállítást is figyelembe kellene venni, ez lenne néhány észrevétel részünkről. Begin asszony. Köszönöm elnök úr, nagyon röviden mondom, csak köszönöm a jelentéstevőnek ezért az anyagért. Alapvetően el tudjuk fogadni a anyagban foglaltakat. Örülök annak, hogy az én szakbizottságom a foglalkoztatási szakbizottság meglátásait el tudta fogadni, például az emberi jogok, az ILO, az emberi jogi biztos, az ILO és hasonló kijelentéseket. Úgy gondolom, hogy az emberi jogok az emberi jogok védelmén keresztül is föl kell, le, föl kell lépnünk, tehát az európai kereskedelmi politikának ezen keresztül is meg kell valósulnia. Köszönöm Forence asszonyán, asszonynak ezt a munkát, és azt gondolom, hogy ha paradigmaváltás következik be, akkor mindenképpen ex ante és ex post hatástanulmányokra van szükség. Az is prioritás, hogy az EU szakpolitikai koherensek legyenek, egyetértek a jelentéstevővel, aki ezt megemlíti. Tehát mondom, a legtöbb dologgal egyet tudok érteni, és még egyszer köszönet a kiváló munkáért. Köszönöm szépen, most a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon röviden. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kitűnő eh, jelentésért, vagy kiinduló pontért, eh, számos kérdésre kitért, méghozzá egy nagyon rövid dokumentumban, ami azt hiszem, hogy nagy feladat összefoglalni három különböző állásfoglalás anyagát. Örvendünk annak az érdeklődésnek, amelyet az INTA fenntartható fejlesztésért tanúsít. Fontosak ugye az értékek, az értékek előmozdítása a Trade for All közlemény részét képezi. Tudják, hogy a multilaterális, bilaterális fórumokon is ez komoly szerepet játszik, úgyhogy mindezt nem szeretném megismételni. Szeretném azt is elmondani, hogy hasznos eszmecserét tartottunk az ILO főigazgatóhelyettesével, Sandra Poleszkival, aki tegnap járt itt. Szorosan együttműködünk egyébként az ILO-val a kereskedelem politikánk kialakítása kapcsán lesz majd egy eszmecsere ugye a GSP Plus jelentésről később. Érdeklődéssel várjuk majd a szakbizottság képviselőinek véleményét. Természetesen ez, egy nem új, ez nem egy új kérdéskör. Elég, ha megnézzük a jelentés tervezetet, láthatjuk a jogi hivatkozásokat. Ebből kiderül, hogy sok minden történt már 2010 óta több fronton folyt a munka, a TST fejezetek kapcsán például. 2009 óta születtek megállapodások, most standard fejezetté vált ez a különböző megállapodásainkban. Hogy ezek eredményesek-e vagy sem, ebben lehetnek nézeteltérések. Természetesen az értékek előmozdítása nem olyan, mint bizonyos termékek számára előmozdítani a piaci hozzáférést, különböző eszközöket kell felhasználnunk, de nagyon sok mindent elértünk már. Azt kell mondjam, hogy támogatjuk az előadót abban az erőfeszítésében, hogy átfogóan fogalmazzunk, a prioritásokra összpontosítva. Meg kell határozni, hogy melyek a jövő kereskedelmi szempontjából a fő prioritások. Olyan sok különböző terület van, hogy ezekre nem tudunk mind kitérni, de hogyha a lényegi pontokat elővesszük, nagyon hasznos lenne. Egyet említenék, amelyről már vitáztunk, ez pedig a civil társadalom bevonása. Nagy figyelmet szenteltünk a végrehajtásnak, természetesen ez a folyamat végén jelenik meg, Szeretnénk azonban tovább iránymutatást kapni a civil társadalom bevonásáról, de nem csak a végrehajtási szakaszban. Vannak egyéb kérdések, amelyek, amelyeket még tökéletesíteni kell, hiszen a rendszer még nem tökéletes. Ezért kérném az ön támogatásukat annak érdekében, hogy a kereskedelmi politikát jobban összhangba hozzuk más politikákkal, mint a fejlesztés politikával. Ez rendkívül hasznos lenne a későbbi végrehajtás szempontjából, a multilaterális és bilaterális megállapodások végrehajtása szempontjából. Ez csak az eszmecserének az eleje együttműködünk az árnyékrendéstevőkkel és az előadóval, és természetesen folytatni fogjuk ezt az együttműködést. Köszönöm. Szeretném kérdezni, hogy az előadó szeretne ezt még hozzátenni valamit? De ne még egyszer 10 percben. Szia! Igen, szeretnénk köszönetet mondani még egyszer az összes jelentéstevőnek és a bizottságnak. az együttműködés elébe nézek, illetve szeretném, hogyha lehetőleg nagyobb együttműködésben történne a közös munka. Begin asszony hozzászólásával Björk Kádentei és Begin asszony véleményével egyetértek, és megköszönöm azt, hogy ismertették, hogy mi a szakbizottságuk véleménye. Ahogy a bizottság képviselője is elmondta, nagyon nehéz szintetikus munkát végezni három jelentés follow Nagyon sok téma merült fel, egyetértünk azzal, hogy nagyon nehéz ezt így szintetikusan megközelíteni. Sok módosítás lesz majd ezzel kapcsolatban. Aztán a, mindenképpen utalni kell majd, ezzel egyetértek a kiskorúak munkájára, és ma is utaltak rá, Curtin Darling mondja például, hogy azt kell kérnünk, hogy részletesen számoljon be bizottság arról, hogy mit tett és mit nem tett 2010 óta. Válaszolnék néhány kérdésre. az önkéntesség, illetve a kötelező érvényűség kérdésére a vállalati szerepvállalással, felelősségvállalással kapcsolatban. Nos, én úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy ez csupán retorikai eszköz legyen, amelyet minden egyes állásfoglalásunk végére oda vigyeztünk, nem, arra van szükség, hogy kötelező érvényű része legyen ez az Európai Unió kereskedelmi politikájának. Kötelező érvény, erre van szükség, és nagyon fontosak az ezzel foglalkozó záradékok és hatástanulmányok. COP21, Ská Keller utalt erre, ezzel is teljes mértékben egyetértek. Remélem, hogy az árnyék jelentéstevőkkel együtt való munka után egy olyan eszköz születik, amelyel sikerül új irányba orientálni az Európai Unió kereskedelmi politikáját, és megpróbáljuk javítani az emberi jogok és a szociális jogok helyzetét. Köszönöm. Köszönöm. Március 10 a módosítók benyitásának határideje, és 21-én fogunk szavazni erről. A 16-os napirendi pontot elhalasztjuk a következő ülésünkre, ezzel a 15-ös pontra térünk át Tudják, hogy a DG Exportról kaptunk egy tanulmányt, amely összehasonlítja a TISA és a TTIP kapcsán a szolgáltatásokat. Az előadót, illetve a szerzőt hívtuk meg, hogy ismertesse ezt a tanulmányt. Terence a Center of Social and Economic Research-től Lengyelországból jött el hozzánk meg is adom neki a szót, hogy röviden néhány szóban ismertesse ezt a tanulmányt. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Jan Tresinski a nevem, közgazdász vagyok, egy Varsói Kutatóközpontban, és szeretném azt a tanulmányt bemutatni, amely a TTIP és TISA tárgyalások kapcsán vizsgálta a szolgáltatások kínálatát. Krisztel Hartwell, Bátos Radosovski és Karolina Bongo kollégák készítették ezt az anyagot. A dokumentumunk alapján haladok a prezentációmban. Röviden bemutatom a tisa és a TTIP-et utána röviden megvitatjuk a szabályokat, a szerepeket és a szekt, az ágazatokat, és utána összefoglalom az anyagot. A tíza egy, egy sokoldalú megállapodás, amit az EU és 22 VTO tagállam kötne meg. Itt a szolgáltatásokról szól ez, még a TTIP másrészt egy kétoldalú megállapodás az EU és az Egyesült Államok között, és magában foglalja a szolgáltatások liberalizását is. Mindkét megállapodás rendkívül fontos, hiszen a világ legnagyobb gazdaságai vesznek részt ezekben. A következő pont itt, mint az EU foglalkoztatás és GDP mintegy 70% van érintve, az EU és Egyesült Államok a világ kereskedőnek 38%-át adják ezen a területen, és a 10 a 70%-ot fed le a mm, szolgáltatások kereskedelméből. Itt EU e export 40%-a, és a világ legnagyobb szolgáltató exportálója az EU mint már elmondtam, a TTIP egy kétoldalú, míg a TISA egy sokoldalú megállapodás. Ez fontos megállapítani az elején. A TISA esetében az összes WTO tag csatlakozhat, amennyiben kívánják ezt a TISA rendelkezéseket, pedig WTO szabályokba lehet átültetni a jövőben, amennyiben ilyen irányú kívánság jelentkezik. Bár a TTIP nem lesz a WTO része a jövőben, két megközelítésben szól, szól említhetjük a kötelezettségeket, ez a bottom-up, ez a kötelező lépéseket tartalmaz. Itt külön felsoroljuk ezeket, ez a pozitív lista, aztán van a negatív lista, ez a top-down megközelítés, mindenkire egyértelműen vonatkozik, kivéve, hogyha valakit konkrétan kizárnak, tehát itt egy listákról van szó, a pozitív lista, itt a piachoz való hozzáférésről van szó elsősorban, még a negatív oldalon a nemzeti előírások szerepelnek. Két fontos klauzula is van, az áradék is van, a, a, a ratchet clause itt ez azt tartalmazza, hogy egy konkrét szem területen eltörlik az, az, ha már eltörölték az akadályokat, ezeket újra nem lehet a jövőben bevezetni a TISA és a TTIP esetében. Itt a kifejezetten felsorolt rendelkezésekről van szó a nemzeti kezelés során. A másik oldalon a standstill clause szerepel. Itt a kötelező megnyitásról beszélünk. A TISA egyébként konkrétan felsorolt rendelkezéseket tartalmaz és a TTIP esetében még nem világos, hogy mely rendelkezéseket fogják alkalmazni majd a jövőben. Azt hiszem, ezt világosabbá kell tenni az Európai Bizottságnak. A piachoz való hozzáférés esetében a rendelkezések általánosak mindkét megállapodásban. A kötelezettségvállalás sok kapcsán nem lehet a teljes számot meghatározni, a hozzáférést és a műveletben résztvevők és a kibocsátás sem szabad korlátozni. És más területeken, vannak más területek, ahol nem szabad korlátozásokat bevezetni, például a természetes személyek száma, akiket alkalmazni lehet -e a szolgáltatásokban, aztán a jogi entitások, illetőleg a külföldi tőke mértéke. A korlátozások, amiket nem lehet bevezetni, ezek a számszerű kvóták, monopóliumok, és a gazdasági elvárások. E, e, ezek a piachoz való hozzáféréseket különböző, vagy na, hasonlóan szabályozza a két rendelkezés, egyébként a gazból származik ez még korábban, és e, általános rendelkezések vannak a nemzeti szinten is az EU kínálatban, ahol a kötelezettségvállalások megtörténnek, a szolgáltatókat nem lehet kevésbé kedvezményesen kezelni, mint a saját szolgáltatás nyújtókat. Ez azt jelenti konkrétan, hogy itt a verseny megváltozik, adott esetben, hogy a saját szolgáltatókat előtérbe helyezik, ezt nem szabad tenni. Aztán a tt ben egy külön pont is szerepel még, amit nem szabad elvárásként megfogalmazni, hogy kompenzáljuk a külföldi szolgáltatókat. A leginkább kedvezményezett nemzetek ez hiányzik a tízából egyenlőre, bár a TTIP-ben erre hivatkoznak, hogy mindkét félnek a másik szolgáltatóját olyan módon kell kezelnie, ahogyan minden más nem, legalább úgy kell kezelni, mint minden más nem szerződő felett ebben az esetben és újra el kell, hogy mondjam, ezt nem szabad kötelező értékelni, hogy a másik felek kedvezményeit kiterjeszik. Aztán más területeken vannak. A hazai szabályozások kérdései, aztán minősítési kérdések a tíz esetében és általános kivételek a TTIP-ben itt egy hosszabb lista szerepel, hogyha az általános kivételekről beszélünk, a tiszában ez egy rövidebb lista, aztán vannak biztonsági kivételek, illetőleg fizetés és transfer rendelkezések. Ami a specifikus rendelkezéseket illeti itt három területen, a piachoz való hozzáférés korlátozása, nemzeti kezelés és kivételes kezelés, és a a határokon átnyúló szolgáltatás nyújtás. Itt ezeket, ezeknek a kezelés is rendkívül fontos, a külföldi fogyasztás, itt adott esetben más, tagá, más tagállamok területen is lehet szolgáltatásokat beszerezni, ezt nem szabad korlátozni, illetve a szolgáltatás ellátás egyes tagállami területeken és a természetes személyek jelenléte, ami azt jelenti, hogy lehetőség van, hogy átlépjünk egy másik országba, és ott maradjunk, hogy szolgáltatást nyújtsunk. Hogyha ezeket a szabályokat összehasonlítjuk, akkor láthatjuk, hogy nagyon sok a hasonlóság, bár a TTIP-ben több a korlátozás. Összefoglalatát elmondhatom, hogy a két megállapodás számos közös vonást tartalmaz, hiszen párhuzamosan folyik a tárgyalás, és hasonló szellemben tárgyalnak, és vannak negatív és pozitív listák és hosszú listák vannak, ahol nem teszik lehetővé a mm, kivételezett helyzetet, és az általános szabályokról külön kell még beszélnünk a hazai szabályozásban. A kölcsönös elismertetés a, a végzettségeknek az a tizából egyszerűen hiányzik, bár biztonsági kivételek hiányoznak a TTIP-ben, ami a szektorspecifikus szabályozásokat illeti itt hasonlóságok vannak, bár a TTIP-ben több a korlátozás, mint a TISA-ban. Ez lenne tehát, amit el akartam mondani, láthatják az e-mail címemet, és megtalálják a kalom, különböző kapcsolatomaimat is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Terencinski úr, most pedig szót adok az árnyék előadónak tíz a megállapodás kapcsán. Jude. Köszönöm szépen, Bend. Azt hiszem a jelentés rendkívül érdekes, és igyekeztünk végig olvasni és világosan látni, miről van szó. Két nagy kérdés merül fel röviden csak. Az egy, a tíz a, inkább liberalizál, mint a TTIP, ugye ez egy megállapítás de utalás is van arra, hogy miért van ez így a horizontális záradék kapcsán. El tudnám mondani, hogy miért van ez szükség, ez valahogy nem logikus. Az ember azt hinné, hogy a bilaterális megállapodás jobban liberalizál, mintha sok oldal, sok fél alá egy megállapodás. Miért van ez így? A második kérdés pedig reflektáltak a jelenlegi helyzetre a GATS kapcsán gat tárgyalásoknál, és mely, mit kínál a GATT ebben az összefüggésben, és hogyan hat ez a két megállapodásra? Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Összegyűjtjük a kérdéseket? Jó. Miller asszony. Egy általános kommentárom van. a kollégáimmal beszéltünk erről, igen, csak aggaszt ez az új liberalizációs folyamat, amit látunk a jelentésben. Hollandia nyilvánvalóan a liberalizáció éllovasa a szolgáltatásokban. Látjuk a negatív hatásokat is, hiszen nőnek az árak. A posta, a köz közösségi szállítás, közlekedés, és nagyon kevés ilyen közösségi szolgáltatás maradt meg az Hollandiában. Ezt piaci módon finanszírozzák, és ennek vannak biztos, bizonyos veszteségei. Tehát meg kell nézni a záradékokat újra. A, szerintem a teljes képet kell szem előtt tartani. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Ami engem illet, én is feltennék két kérdést a végén. Az egyik, hogyha most értékelik a tízát, ugye a tíza tovább megy, mint a TTIP adott esetben. A GATT kapcsán az eredeti GATT megállapodásból hogyan vezeti ezt le, hogyha a TTIP és a tíza kérdését vizsgáljuk a GATT szabályozás, a 94-ben született, hogyan, volt bizony, hogyan szerepel itt. Aztán van mindkettőben egy záradék, amely a közszolgáltatásokat tartalmazza. A kettő hasonló, és hogyan látja? látjuk ezeket pillanatilag, és milyen viszonya van ennek az ágazati kivételek esetében, például a közszolgáltatosoknál? Köszönöm a kérdéseket. Talán azzal kezdhetjük, értjük, hogy miért gondoljuk, hogy a a liberálisabb, mint a TTIP. Elemeztük a kötelezettségvállalásokat, és azt láttuk, hogy mindkét esetben, tehát az általános szabályoknál is elmondhatjuk ezt, hogy több olyan terület van, ahol nem engedik meg a korlátozást, az általános szabályokban, és több a kivétel is a TTIP-ben a szektorspecifikus rendelkezések kapcsán, hogyha pontról pontra haladjuk, akkor ezt látjuk. Ezért jutottunk arra a következtetésre, hogy a TISA önmagában liberalizáltabb, mint a TTIP. És hogyha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy függ ez össze a kétoldalú és sokoldalú megállapodások logikájával, azt kell, hogy mondjam, a tíza esetében lehet, hogy egy kicsit elkötelezettebbek, mint a... és a, a, és több versenyelőny származhat az itteni megállapodásból, míg a két oldalú területen pedig jobban meg akarják védeni a saját eredményeiket, így gondolom. A GATT ügyében, de itt azt céloztuk meg, hogy összehasonlítjuk a TTIP-et és a tiz t és a GATT-ot nem, GATT-ot nem hasonlítottuk össze, tehát ez egy kiindulási pont persze, de hogyha összevetjük azt, hogy mi az új agathoz képest, ez egy külön tanulmányt igényelne, mert nem vizsgáltuk. Nincs lehetőség arra, hogy három megállapodást egyszerre vizsgáljuk meg. Ez, ez nem adódott, ezt a pontot nem tudjuk így most lefedni. Ami pedig a közszolgáltatásokat illeti, itt is elmondhatom, hogy hasonló szabályok vannak ezekben a megállapodásokban, ezen a területen. Minden bizonyal az EU-nak ez a politikai célkitűzése. Tehát megkívánja védeni a közszolgáltatásokat az EU valamennyi ilyen irányú megállapodásában, és ezért kivételként kezelik ezeket, amikor kötelezettségvállalásokra kerül sor. Sőt, az vannak külön intézkedések, amelyeket be lehet vezetni. Tehát ezek a rendelkezések és a egyes lépéseket nem tesznek lehetővé a közszolgáltatásoknál. Jó, akkor az Európai Bizottságnak adok szót. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is azt mondjam el, hogy üdvözöljük ezt a tanulmányt, örülök annak is, hogy a szakbizottságot érdekli ez a téma. Ön is, és jó magam is. Most kezdek, kezdünk el ismerkedni ezzel a témával. Engem nem régen neveztek ki erre a posztra, és tudom, hogy ez egy rendkívül bonyolult, nagyon nehezen megközelíthető terület, a különböző megállapodások, tárgyalások összehasonlítása, vagy tárgyal, összehasonlítása rendkívül nehéz, a módszerek is eltérhetnek, ráadásul éppen folyóban lévő munkáról van szó, tehát nem befejezett termékekről van szó, hanem olyan tárgyalásokat hasonlítjuk össze, amelyek jelenleg is folynak. Mi egyet tudunk érteni, és számos olyan dologgal, amit a tanácsadó úr az imént elmondott. De lenne itt egy dolog, ami az ágazati összehasonlításról szól, a TTIP és a TISZ-ra vonatkozóan. A tanulmány sajnos két ágazatot kifelejtett, a professzionális és az üzleti szolgáltatásokat. Ez két olyan terület, amivel kapcsolatban mi a tárgyalók úgy érezzük, hogy igenis előrelépés történt a TTIP-ben, sokkal inkább, mint a tisz kapcsolatban. Úgy érezzük, hogy a tanulmány következtetése más lett volna, hogyha ezt a két ágazatot is elemezte volna. Tehát említettem, a szakmai és az üzleti szolgáltatásokról van szó. A TTIP esetében az volt a célunk, hogy a Tiszán án túllépjünk, és a jelenlegi nyíltságot megpróbáljuk megtartani. Úgy vélem tehát, hogyha ezeket, a, ezeket az ágazatokat figyelembe vette volna a tanulmány, akkor más következtetésre jutott volna. Egy, úgy gondolom, hogy egy nagyon mélyen szántó komoly kétoldalú kapcsolat nagyobb fokú nyíltságot tesz lehetővé, mint egy több oldalú megállapodás. A bizottság egyébként szívesen válaszol bármilyen felmerülő kérdésre az Európai Parlament részéről, az INTA szakbizottság tagjainak részéről, vagy tanácsadó cégek részéről merül is ez fel, szívesen Segítünk abban, hogy a szolgáltatásokról szóló megállapodások tárgyalásait megvilágítsuk önök számára. Köszönöm szépen! Tirizsinszki úr, válaszolna a bizottságnak? Igen. Mi az Európai Bizottság honlapjából indultunk ki. Lehet, hogy ezek az eredmények, vagy az ágazatokról szóló adatok még nem voltak publikusak, nem tették ezeket nyilvánosságra. Egyébként pedig nagyon kevés időnk volt arra, hogy elkészítsük a tanulmányt, bizonyos ágazatokat így ki kellett választani, ezt elfogadta az INTA. Ezért ezzel magyarázható az, hogy bizonyos ágazatokat vizsgáltunk, másokat nem. De hogyha úgy gondolják, hogy mást is kéne vizsgálni, akkor még egy tanulmányra szükség lehet. Elnök, köszönöm, köszönöm kollégák! Folytatjuk a vitát. szolgáltatásokról, a TISZ-ról, a TTIP-ről, nem csak az Európai Bizottság javaslatai alapján, hanem a tárgyalások folyásáról. Köszönet mindenkinek tehát! A délelőtt ülésnek vége, három órakor találkozunk.